Ladies and gentlemen. Az elnök mikrofon nélkül nyitja meg az ülést. We have now votes on some minor reports. some minor reports. Apró jelentések ügyében kell eljárnunk. Omen rajta asszony, talán hallja. Lucky <laughs> 14-es uh, napi rendi pont. Montenegro ügye. Charles Tannak a jelentős többi. Van mondandód, Charles? Igen, köszönöm. Szerintem rendben van a dolog. Tegnap volt, tegnap este a vita is lefolyt ez ügyben, elnök úr. Elég széles körű konszenzus alakult ki a nagyobb frakciók között a kompromisszumok sok támogatása tárgyában. A zöldeknek volt néhány ellenvetése, a szavazólista szerintem világos, magáért beszél, úgyhogy szavazzunk nyugodtan, elnök úr. Köszönöm, akkor kezdjük el. Még hozzá. Egyes, egyes bekezdés, nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Amendment number 9. 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Tízes, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tizenegy, mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Tizenkettő, mellette, ellene, tartózkodók, Átment. 13 mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 14 mellette, ellene. Tartózkodók. Ezt valószínűleg elvetettük, de nézzük meg géppel. 14. A 14-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 41 mellette, 20 ellene szavazott. 16 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 17 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 19-es visszavonták, 20. 20 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 21. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 22 mellette, ellene, tartózkodók, Nézzük meg ezt is, géppel ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Az baja. Lezárom a szavazást. Tényleg az baja, ha nem tud szavazni. Elfogadtuk. 23. 23 mellette, ellenem, tartózkodók, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. De jó hosszú. 26 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 27 szóbeli módosító egyes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 28 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Kettes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 42 42-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 46 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Hármas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodók el, elvetettük. 52 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell. Lehet, hogy sokan nem szavaztak, most megnyitom a ellenőrző szavazást a 42-es, 52-es, 52-es tárgyában. Lezártam a szavazást. 52-es, 52-es volt. Elfogadtuk 38-20 ellenében, 28 ellenében. 53-as mellette, ellene, tartózkodók, elvedettük. 54. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 55. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett. Ellenem. Tartózkodók. Elfogadtuk. 59 a következő. Két részben szavazunk rá. Első rész. Mellett. Ki van mellette az első résznek? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Miért kellett két részbe csinálni akkor? Hatvan. Szóbeli módosítóval Weigel úr részéről mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodó? Szerintem elvedettük. Igen? Nézzük meg. 61-esről tartunk ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük 29-35-et ellenében. 62 mellette, ellene. Elfogadtuk. 63 mellette, ellene, elvetettük. 64 mellette, ellene, elvetettük. 65 mellett, ellen, elfogadtuk. 66 mellette, Ellenem. Elfogadtuk. 67. Mellette. Ellenem. Elfogadtuk. 68 mellett. Ellenem. Szerintem elfogadtuk ugyanúgy, ugyanolyan többséggel, mint az előbb. 69 mellette. Ellenem. Elvetettük. 70 mellette, ellene, elvetettük. 71 mellett, ellene, elvetettük. 72 mellette, kata, elvetettük. 73 mellette, ellene, elfogadtuk. 74 mellett ellene elfogadtuk. 75 mellette ellene elvetettük. 22 mellette nem, nem, bocsánat, kettő, es Mellette ellene korán van, még kettő, kettőt látok mindenből. Rejected. Elvetettük. Hármas és négyes. Mellette. Ellene. Elvetettük. Öt. Mellett. Ellene. Elvetettük. Hat. Mellette. Ellene. Elvetettük. Hetes. Mellette. Nézzük meg éppen az előzőt. Hatost, a hatost ellenőrizzük. The vote is closed. Bezárom a szavazást. Hoppá. Kérem mindenki szavazzon. Láthatóan, hogy nehogy hibázzunk. Elfogadtuk tehát. Hetes. Mellette ellene. Megint nézzük meg géppel. Lezárom a szavazást. Elbetett. Elfogadtuk. 40-26 ellenében pozitív az eredmény. Titkos többség alakult ki ebben a házban. Tehát egyes mellett ki van, egyes mellette, ellene. Elfogadtuk. Végszavazás, géppel tesszük. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62 a 8 tartózkodással. Charles, gratulálok. So we move now. Menjünk tovább. bosnia hercegovina Doris Pakka jelentéstevő. Doris, van mondandód? Igen, azt szeretném kérni, hogy legyünk körültekintőek a szavazásnál, és a legjobb, ha engem követnek. Két módosító van tudnilik, amely inkább árt, mint használ. Pak az, hogy hát merne maga ellen, maga javaslata ellen lépni. És sem mertem. So. No tehát. Egyes kompromisszum. fülem. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 22-es mellette, ellene, elfogadva. Kettes kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as két részben ki van az első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ezt az első részt ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást az egyes részről. Elfogadva 42 igen, 24 nem szavazattal. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Átörünk a 24-esre mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27 mellette, ellene, elutasítva. 28-as mellette, ellene, elfogadva. 29-es mellette, ellene, elutasítva 30 mellette, ellene, elutasítva 31-es mellette, ellene, elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Négyes kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Most pedig nézzük az ötös kompromisszumost mellette, ellene, elfogadva. 44-es mellette, ellene, elutasítva. 45-ös mellette, ellene, elutasítva. 46-os mellette, ellene, elfogadva. 47-es mellette, ellene, elfogadva. 48-as mellette, ellene, elutasítva. 49-es mellette, ellene, elfogadva. 50-es mellette, ellene, elfogadva. 51-es mellette, ellene, elfogadva. 52-es mellette ellene elfogadva. 53-as mellette ellene elfogadva. 54-es első rész mellette ellene Ja, dann stimmen nur noch über Teil 2 ab. Csak a második részről szavazunk. Ki van a második rész mellett? Ellene? tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette, ellene, ezt ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást az 55-ösről, lezárom a szavazást, 29, igen, 38 nem, arányában elutasítva, 56-os mellette, ellene, elfogadva 57-es mellette, ellene, elutasítva 58-as mellette, ellene, elutasítva 59-es mellette, ellene, elfogadva. 60-as mellette, ellene, elfogadva. 61-es mellette, ellene elfogadva. Hatos kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Hetes kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 69-es mellette ellene elfogadva. 8-as kompromisszumos Elnök úr, hadd szóljak egy szót. Szeretnék egy szóbeli módosítót kiegészíteni a nyolcas kompromisszumot. Szeretném kivenni az is concerned about the extremism szavakat a continue on this path ig. Tehát szeretném ezeket kivenni. Authorities to combat extremism, religious hatred and violence in close collaboration with the international community calls for awareness, investigation and elimination of extremist threats of any kind in the whole of the Western Balkan region. Azt szeretném, hogyha így hangozna tehát ez a bekezdés. Kompromiss gefunden und bei Kompromisszumot találtunk, és annál maradnék. Azt hiszem, hogy ez megfelel a helyzetnek. Készünk, ne készünk fel olyan cunamira, amire nem is kerül majd sor. Elnök, köszönöm, akkor most szavazzunk a nyolcas kompromisszumosról, ki van mellette. Ellene. Elfogadva. 73-as mellette ellene elfogadva. 74-es mellette ellene elutasítva. 75-ös mellette ellene elfogadva. 76-os itt egy split voltunk van. Ki van az első rész mellett? This ich entschuldige mich ausdrücklich für meinen Stellvertreter. Nyomatékosan elnézést kérek uh, helyettesem nevében. Wer ist für den Teil 1? Ki van tehát az első rész mellett? Ellene? Elfogadva. So often we regret. well, but well, who is for? Második rész mellette, ellene. Nem világos. Electronic vote. Electronic vote for second part. Elektronikus szavazás a második részről. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Gelehnt. Elutasítva. 77. 77-es, megint csak split volt, következik. Ki van az első rész mellett? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Welcome, Torture. I cannot vote for that. Most úgy tűnik, hogy a frakcióm döntően határozottan fellép a második rész ellenében. Ki van tehát mellette? Ellene? Tartózkodás? Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell elektronikusan. Úgy tűnt, hogy elfogadtuk, de szavazzunk róla elektronikusan. Κατά. Das Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Wir kommen jetzt. Most térjünk át. A 79 ast visszavonták, tehát a 80-asra mellette ellene tartózkodás elfogadva 81-es mellette, ellene, elfogadva 82-es, mellette, ellene, elfogadva 83-as, mellette, ellene, elutasítva 84-es, mellette, ellene, elfogadva. Nem, elutasítva 85-ös, mellette, ellene, Nagyon kevesen szavaznak, ezért nem tudok dönteni, úgyhogy kérem, hogy vegyenek részt a szavazáson. Elektronikus szavazást rendelek el a 85-ösről. Lezárom a szavazást. 33-34 arányban elutasítottuk. 86-os mellette ellene elfogadva. 87-es mellette ellene elutasítva. 88-as mellette ellene elfogadva. 89-es mellette ellene elfogadva. 91-es mellette ellene elutasítva. 92-es mellette ellene elutasítva. Ez rejected, by one 93-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 95-ös szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 96-os, mellette, ellene, elfogadva. 97-es, mellette, ellene, elfogadva. 98-as mellette, ellene, elutasítva. 99-es mellette, ellene, elfogadva. 100-as mellette, ellene elutasítva. Ellenőrizzük? Megnyitom a szavazást a százasról. Lezárom a szavazást. 32-34 arányban elutasítottuk. Nem ö, csapott be tehát a szemem. 101-es mellette ellene elutasítva 102-es mellette ellene ellenőrizzük ezt is. Valószínűleg elutasítottuk, de nézzük meg, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33-37 arányban elutasítottuk 103-as mellette, ellenem, elfogadva 104-es mellette, ellenem, elfogadva 105-ös mellette, ellene, elfogadva 106-os mellette, ellene, elutasítva 107-es mellette, ellene, elutasítva 108-as mellette, ellene, ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-35 arányban elutasítottuk. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111-es mellette Bockurt asszony, tessék. Um, I want to uh, put for... Szeretnék uh, nek a módosítónak az utolsó részével kapcsolatban változtatást kérni a parlamenttől, mert kaptam Horvátországtól uh, információt, hogy az a híd építkezését megállították. Hol, hol, Horvátország tehát vissza vonta az építkezés folytatását a boszniai határon fekvő híddal kapcsolatban, mert mindkét országban ökológiai aggályok merültek fel. Elnök asszony, az város szempontjából meg kell építeni ezt a hidat, Horvátország nem tudja a híd továbbépítését finanszírozni, ezért állította le ezt, ennek nincs köze Bosznia-Hercegovinához, hanem a horvát állam költségvetéséhez. Tehát én nem ö, ö, támogatom ezt a szóbeli módosítót. Elnök, természetesen szavazhatunk a javaslatról. A 111-esről szavazunk. 111-es volt ez, ugye? A 111-esről szavazunk. Boszkurt asszony által előadott formában. hát hogyha valaki meg akarja változtatni ezt a módosítót, Boszkurt asszony azt javasolta, hogy ezt a módosítót, a saját módosítóját hadd változtassa meg. Dorisnak igaza van, hogyha neki kifogásai vannak a szóbeli módosítóval szemben, akkor erről nem lehet szavazni. Elnök viszont a saját módosítóján változtatott ezzel lehet ellene szavazni. Én például ellene szavaznék Doris Pack, ez egy teljesen új pont, amit bevezet. Egy szomszédos állam ellenem elpanaszt, hogy nem építi meg ezt a hidat, hát azért nem építi meg, mert nincs pénze rá. Én egy ilyen kérelemhez nem tudok hozzájárulni, hát hogyan nézne ez ki? nem tudunk a horvát államháztartással foglalkozni, ennek semmi köze nincs a Bosznia jelentéshez, csak ahhoz van köze, hogy a boszniai föld fölött megy ez a híd de nekünk nincs közünk ez, hogy Horvátország ezt most nem tudja megtenni. Mi most egy országot arra kell, hogy kényszerítsünk, amit, hogy tegye meg valamit, amire nincs pénze. Elnök, a 111-esről annak eredeti formájában szavazunk, és Boszkurt asszony a plenárison tudja benyújtani módosítását. Ki van tehát a 111-es mellett? Most mondjuk a No. Az eredeti formáról szavazunk, ugye? Ellene. 111-es, tehát mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Lächerlich. Lezárom a szavazást. 33-35 arányban elutasítottuk, tehát nincs híd. 112-es. Lunacek asszony. Elnök úr, nekem nem világos a dolog. Azt gondoltam, hogy az eredeti szövegről szavazunk, eredeti módosítóról. Ha igen, akkor rendben van. Elnök, igen, az eredetiről szavaztunk. 112-es mellette, ellene, elutasítva. Kettes, szóbeli kettes, mellette, ellene elfogadva. Négyes mellette ellene elfogadva, elutasítva. Ötös mellette ellene <clears throat> elfogadva. Hatos mellette ellene elfogadva. Hetes mellette ellene elutasítva. Nyolcas mellette ellene elutasítva. 9-es szóbeli módosítóval mellette ellene elfogadva. 10-es mellette ellene elfogadva. 11-es mellette ellene elfogadva. 12-es mellette ellene elutasítva. 13-as, három részben, egyes mellette, ellene, elfogadva a második rész mellette, ellene, elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene, elfogadva. 14-es mellette, ellene, elfogadva. 15-ös mellette, ellene ellenőrizzük a 15-öst. Lezárom a szavazást. Harminckettő, harmincnyolc arányban elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, elfogadva. 17-es mellette, ellene, elfogadva. 18-as mellette, ellene, elfogadva. 1-es mellette, ellene, elfogadva. 2-es mellette, ellene, elfogadva. 3-as mellette, ellene, elfogadva. Záró szavazás, elektronikus szavazás. Ki van mellette? Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, mégpedig 58 igen, 3 nem szavazattal és 9 tartózkodással. Gratulálok Dorisnak! Can you share for Peter? two minutes? Peter. Hmm? For two minutes. Uh, we'll continue now. Folytatjuk. tovább lépünk Szerbiára, a Szerbiáról szóló szavazásra. Első kompromisszum mellette. Elnök úr, elnök úr, ellene. Elfogadtuk. Kacsin úr, szeretett volna valamit mondani. Igen, mielőtt megkezdjük, elnézést. Azt szeret, szeretnék egy kis változtatást javasolni a 153-as módosító indítványban. Szeretném a Macedónia kifejezést fájrommal helyettesíteni. Barátainktól érkezett ez, görög barátainktól ez a javaslat, és elfogadhatónak tartom. A 113-as és 14-es módosítókkal kapcsolatban pedig a rá kisebb vlah kisebbségről szól az első, a megfogalmazás nem elfogadható így. De fogok a szerb hatóságoknak írni egy levelet, amelyben elmagyarázzuk, hogy azt várjuk, hogy ugyanazt a szintű és minőségű kisebbségvédelmet várjuk el tőlük, ez esetben is, mint amit, amit vajdaságban alkalmaznak, a Szerbia minden részére terjesszék ki hogy biztosítsák a kisebbségek jogait, a bolgár kisebbség jogait is, ugyanúgy, mint a többiekét. Ezt jövő héten fogjuk elküldeni, úgyhogy meg fogják a tárgyalások megkezdése előtt is kapni ezt a levelet, ezért drasztikusan javulhat a helyzet Közép-Szerbiában. Jó, akkor, mondja az elnök, folytassuk a szavazást. Egyes kompromisszum mellette ellene A 153-assal kapcsolatban nem, nem, nem, nem nyitunk vitát. De hát volt egy szóbeli módosítási kérelem. Egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás 23 mellette ellene elutasítottuk. 25 mellette ellene elutasítottuk. 26 mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum jön. Kettes kompromisszum mellette Mikrofon nélkül szavaztat az elnök úr. 29. 29. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 30. 30. Mellette. Ellene. Azt hiszem, ezt ellenőrizni kell. 30-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 30 igen és 34 nem szavazat mellett. Hármas kompromisszum mellette. Ellene elfogadtuk. Tovább lépünk a 40-esre, ezt visszavonták. Négyes kompromisszum. Igen. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék szóbeli módosítást fűzni a négyes kompromisszum végéhez, az utolsó mondatról van szó. Az üdvözli e tekintetben a két fennmaradó út akadály elmozdítását a szerbek által kezelt határvonalon, és ezt szeretném a Serbian Side of the Administrative Border Line helyett a Serbia Proper kifejezést használni. Ezt elutasítom, mondja az elnök. Négyes kompromisszum jelenlegi formájában. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Első rész, mármint az első részről volt szó, a második rész. Második részről szavazunk mellette. Ellene. Elutasítottuk. 50-es. Mellette ellene, elutasítottuk. 51. Két szóbeli módosítással mellette. Ellene, elfogadtuk. 52. Nem, ez oka fogyott. 59. Söpflin úr mellette. Ellene. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 66-os mellette. Ellene. Tar- Elfogadtuk. 67 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 68 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 69 Itt a Strengthen Strategy nélkül, mellette, ellene, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Jön a 76-os mellette, ellene, elfogadtuk. 74 mellette, ellene, elfogadtuk. 77 mellette, ellene, elfogadtuk. 78 részenként szavazunk. Első rész. Ellene, elfogadtuk. Második rész ellen, mellette, ellene, elfogadtuk. 79 mellette. Ellene, Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 37-es. Nem, 73-as. 73-as módosító szóbeli módosítással mellette ellene elfogadtuk. 90-es mellette ellene elutasítottuk. 91 mellette ellene elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Következik a 93-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 94-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 95 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 97 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 98 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 99 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 100 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 101 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 102 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 103 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 104 mellette. Ellene elutasítottuk. 105 mellette. Ellene elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene elfogadtuk. 113-as eh, mellette. Ellene elutasítottuk, igaz? Ellenőrizzük. 113-ast ellenőrizzük. Megnyitom. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 27 igen szavazat és 41 nem szavazat érkezett. 114 mellette. Ellene. Elutasítottuk. Azt hiszem, ugyanazzal többséggel. Na, ellenőrizzük. Jó. The vote is... Majdnem lezárom. Most már lezártam. 28 igen szavazat, 37 ellenszavazat elutasítottuk. 116 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 100, nem. 126. 126-os. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 113 as kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 134-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 135. A policy-zig szavazunk erről. 135. Ahogy van. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 36 os mellette. Ellene. Elfogadtuk. 130 hetes oka fogyott. 138 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 139 mellette. Ellene. A néppárt nem nagyon szavazott, vagy illetve a néppárt ellen szavazatával elfogadtuk. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Who's for? Mellette? Nem, nem. No. Okay, course. Okay. Now it's stopped. Lezárom a szavazást. Hogyha a néppártnak sikerült maguk között megbeszélniük, így széles körű többséggel elfogadtuk ezt a módosítót. A 141-es következik mellette. Ellene. Elfogadtuk. 140. Részenként szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Elutasítottuk. Második rész. Nem. Ez oka fogyott. 142. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 143. Mellett, ellet, mellette. Most ellene. Tehát mellette. Ellene. Elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 152-es módosító következik. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Most jön Brenner asszony. Igen, itt volt a szobeli kiegészítésünk a csinúrral. Macedónia helyett a fájrom kifejezést akarjuk alkalmazni a szövegben. De hát maradhat is, ahogy van. Hivatalos nyelvet kell használnunk az összes állásfoglalásunkban, mondja az elnök. No, but we can say that we are against it. Mondhatjuk azt, hogy ellenezzük, de akkor is használnunk kell. Ez egy technikai jellegű változtatás lesz. Brok. Elnézést, Brok úr. De ha van egyáltalán politikai kérdés a térségben, akkor az nem más, mint az ország neve. Tehát nem technikai kérdés ez. Mondja, mondja a macadózóknak, hogy technikai kérdés, az pusztán. Szavazunk akkor a 153-asról. Mellette. A jelenlegi formájában. Ellene. Elfogadtuk. Az a rész, amelyről döntöttünk már a 9-es kompromisszumban, az pedig kikerül. 154 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 157 mellette. Ellenem. Várjunk csak. Világos volt, de ellenőrizzük. Abszolút világos, hogy elutasítottuk. Kicsi gyorsabban. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 28 igen szavazat és nem 40 ellenszavazat mellett. 155-ös jön. Mellette. Ellene. Azt hiszem, ugyanúgy elutasítottuk. 157 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 158 Két részben. Első rész mellette. Ellene. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Ezt úgy tűnik elutasítottuk. Ellenőrizzük. Ah, The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 30-41 arányban. 15-ös kompromisszum mellette. Nem, nem, nem, 159-es, igen, mellette. Ellene. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 163-as nem, ez is fogyott. 166. 166-os mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Vote is open. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 26-39 arányban elutasítottuk. 16-os kompromisszum. Mellette, ellene, elfogadtuk. 172-es, mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene, Elfogadtuk. 176-os mellette. Ellene. Elfogadtuk. 177 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 178-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 3-as mellette. Ellene Elfogadtuk. Négyes. Négyes. Ellene. Elutasítottuk. Ötös. Mellette. Ellene. Ötös. Mellette. ellene. Elutasította az ülés fele, úgyhogy elutasítottuk. Az ötöst? Ellenőrizzük. De hát még a képviselők fele sem szavazott. Mellette. Na jó, elektronikusan. legalább azok, akik támogatják, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Hát tényleg, arra kérem önöket, hogy szavazzanak. Ha nem szavaznak, akkor nem láthatom. Hatos jön mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nyolc mellette. Ellene. Elfogadtuk. Egy mellette. Ellene. Elutasítottuk. Négyes szóbeli mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene Elfogadtuk. Következik az elektronikus szavazás, a záró szavazás. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Hatvankét igen szavazattal, négy ellenszavazat és ott tartózkodás mellett elfogadtuk. Not for coffee, for tea. No, no. If, if Mr. Hogyha Tenok úr török kávét szervez ide nekünk, akkor lesz szünet. Meg kell mondjam, hogy ez a módosító a 202-es, 271, 261, 205 és sorolhatnám Boszkürt asszony részéről, aztán Summer is visszavonta, szerencséjük van a kollégáknak. Ezt nem is kell aláírni. De tudtuk. Omen Rajtan asszonynak van mondandója a szavazás előtt? Nem. Nincs. Egyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. 69 mellette, ellene elvetettük. 70 mellett, ellene elvetettük. 71. Két részben egyes rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk, kettes rész mellett, ellene. Elvetettük. 72-es. Nem. Kettes kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 77 mellette, ellene Géppel nézzük meg. 77-es. Lambsdorff úr. Azt gondolom, hogy inkonzisztens a szavazólista, mert Howitt úr kép, Howitt módosítója okafogyott lesz, ha a 73-ast elfogyatjuk, miközben a kettes kompromisszum leveszi, le, lefedi a 73-ast. Logikus az volna, hogy a 77-es ezáltal szintén okafogyottá válna. Ómanasszony. Lambsdorff úrnak igaza van, ám tegnap megjegyzést tettek Howitt úr nevében, ezért tettük a szavazásra a módosítót, mert hogy nem pont ugyanazok a megfogalmazás, mint az előzőnél volt, nem akartuk vitát nyitni a, tárgy, a dolog tárgyában, ezért tettük fel a szavazólistára. Nekem Egyébként szintén úgy tűnik, hogy lefedi a kompromisszum ezt, de, de be kell, akkor úgy tudnak, el kell fogadni. Obiusszal ebből állapodtunk meg tegnap, aki most beteg, autó akkor ezt nem fogadta el. Ha most mégis elfogadja, akkor így letudhatjuk a dolgot. Most akkor 77 vagy 73? De Obios mondta. Obios nincs itt. No akkor, Howitt úr, ha nem akartuk megvitatni, nem működött akkor sem. Tartsuk tiszteletben a szavazó listát. Ha lefedi, lefedi, ha nem, nem. Szerintem az energia és versenyképességi fejezetek megnyitása nem volt benne a kompromisszumában. De az eljárási szabályokat mindenképp figybe kell tartani, így a szavazó is úgy marad, ahogy marad, és ebben megszavazzák. Elnök, akkor megoldódott a kérdés. A jelentős több úgy látja, hogy lefedi, még Howitt úr úgy gondolja, hogy nem. A szakbizottság majd eldönti, kinek van igaza. 77-es mellette. Ellene Szerintem elvetettük. Nézzük meg géppel. It's open. Megnyitom. Then we have to go. People are not listening. Uh, we go to It's closed. Lezárom. Rejected. Rejected is 26. Elvetettük 26-37 ellenében. Menjünk tovább, 84 mellette ellene. Elvetettük. Tessék? 90. 90. 90. Két részben. Első rész mellette, ellene. Elvetettük. Második rész mellette, ellene. Elvetettük. 91. Első rész mellette, ellene, elvetettük. Második rész mellette, ellene, elvetettük. Három kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 98-asnál tartunk. Kilencvennyolc. Két részben, Első rész mellette, ellene. Elvetettük. De megint gyenge jelen, jelenléttel kevesen szavaztak. Kettes rész mellette, ellene elvetettük. 99 mellette, ellene elvetettük. Százas mellette, ellenem, Elvetettük. Négyes mellette. Ellene. Elfogadtuk. 101 mellette. Ellene. Elvetettük. 102 mellett. A 101-es nézzük meg éppen, ellenőrizzük tehát a 101-esre megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. 22-43 ellenében elbukott. Mondhatnánk, hogy viszonylag szoros. 103 mellette ellene elvetettük. 104 mellette ellene géppel nézzük meg. Lezárom. Elvetettük 34, nem szavazott 29 igen szavazat volt. Hol vagyunk? Négyes kompromisszum mellette, nem, ötös, ötös kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 105. Ki van mellette? Ellene. Elvetettük. Ezzel hatos kompromisszum mellette, ellene, Elfogadtuk. 118 két részben, első rész mellette, ellene, elvetettük. Második rész mellette, második rész tehát, 118-as második rész ellene. Nézzük meg géppel a 118-as második részét, valószínűleg elvetettük, de nem látom tisztán. a miniszterelnök úton van, haladjunk, kérem. Ne kell mindig ellenőrizni, mindenki jól láthatóan szavazzon. Lezárom. Elvetettük. Hetes. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 123 mellette ellene elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 130 mellette ellene elvetettük. 137 mellett ellene elfogadtuk. Also, Hölgyeim és uraim, kérem, szavazzanak rendesen. A tagok 45%-a, 45%-a sokszor nem szavaz egyáltalán. So. No. Még az elektronikus szavazásnál is Charleston a komolyan vette a kávészünetet. Vagy komolyan gondolta. Lezárjuk. Elfogadtuk 38, igen, 25 nem ellenében. 9-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 10-es mellette ellene elfogadtuk. 140 mellette ellene Elvetettük. Elvetettük. Akkor a 140-et akkor elektronikusan is nézzük meg. Ellenőrző szavazás. Lezárom. Lezártam. 37 igen, 29 nem, elfogadtuk. 145-nél tartunk. Érdekes összeállításban szerepelnek a benyújtók, ki van mellette, ellene, elvetettük. 147 mellette, ellene, elvetettük. Igen. Egyértelműnek látszott. Megy az idő, mert nem szavaznak rendesen. Egyesek. Elképesztő. 147. Lezárom a szavazást. 56 igen, 10 nem. Egyértelműen elfogadtuk. De meg kell ismételjen, mindenki vegyen részt a szavazáson. Különösen azok, akik igennel akarnak szavazni. Mert nem lehet látni. Száz 49, két részben szavazunk, első rész mellette. Ellene. Elvetettük. Második rész. Ellene? Elvetettük. 151 mellette. Ellene? Elvetettük. 152, 161. Mellette? Ellene? Elfogadtuk. 153 mellette ellenem. Elfogadtuk. Ria. Nézd körül, hogy igent vagy nemet mondasz. A néppárt nem szavaz tisztességgel, úgy látom mögötted. 153. Megnyitom. closed. Lezárom. It's 39 to 27. 39-27 ellenében. Adopted. Kompromiss 11. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 157 mellette, ellene, elvetettük. 12-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 170 mellette, mellette, ellene, elvetettük a 171-es mellette, ellene, Elvetettük. 173-as mellette, ellene, elvetettük. 176 két részben, első rész mellette, ellenem, elfogadtuk. Második rész mellett, ellen, elvetettük. 13-as kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 180 mellette, ellene, tartózkodók, nézzük meg, ellenőrizzük géppel. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk, az az eredmény. Menjünk tovább. 156 mellette, 65 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 187 a következő ezzel a módosítóval, ami olvasható, ki van mellette, ellene, elvetettük. A 397, a 13-as kompromisszum kiegészítése, ki van mellette, a 397-es mell ellene, elvetettük. 189, három részben szavazzunk, első rész, mellette, ellene, elvetettük. Kettes rész mellett, ellene, elvetettük. Hármas rész mellette, ellene, elvetettük. Akkor most jön a 14-es kompromisszum. Mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 209 mellette, ellene, elvetettük. Kettő tizenegy mellette, ellene, elvetettük. 2013. mellette ellene elvetettük. 2015. mellette ellene elfogadtuk. 2016. mellette ellene elvetettük. 16-os kompromisszum mellette ellene Elfogadtuk. 217 mellette. Három részben szavazunk. Első rész. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Elvetettük. Kettes rész mellette. Ellene. Elvetettük. Hármas rész. Mellette. Ellene. Elvetettük. Most akkor 220-nál tartunk mellette. Ellene. Elvetettük. 222 mellette. Ellene. Elvetettük. 223 mellett. Ellene. Elvetettük. 224 mellett. Ellene elvetve. 17-es kompromisszum mellett. Ellene. Elfogadtuk. 2.26-nál tartunk. 8-nál, bocsánat. Mellette. Ellene. Elvetettük. Megyünk tovább 2.37, ugye? Nem. 235 mellette, ellene, elvedettük. 237 mellette, ellene, elvetettük. 238 mellette, ellene, elvetettük. 242 részben, első rész mellette, ellene, elvetve. Kettes rész mellett, ellene elfogadtuk. Igen. 18-as kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. 248 mellette ellene elvetve. 249 mellette ellene elvetve. 250 mellett ellene Nézzük meg, ellenőrizzük a 250-est. Lezárom a szavazást. 10 igen, 53 nem. Elvetve. 19-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 252-es mellette, ellene, elvetve. A képviselők 10%-ának részvételével elvetettük. 252-es. 252-es. Kettőt meg elvetettük. It fall. It falls if... Akkor lesz okafogyott, hogyha elfogadjuk a 251-es. Azt meg nem fogadtuk el, ilyen értelemben meg kell, szavaznunk erre. Meg is tettük, el is vetettük. 253 mellette, ellene, elvetve. 254 mellett, ellene, Elvetve. 20-as kompromisszum mellett. Ellene. Elfogadtuk. 264 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 271 visszavonták, 272 mellette, ellene, elvetve. 22-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 274-es mellette, ellene, elutasítottuk. 277-es mellette, ellene, elutasítottuk. Következik 281-es mellette. Ellene, elfogadtuk. 352 mellette, ellene, elutasítottuk. 282-es mellette, ellene, elutasítottuk. 283-as mellette, ellene, elutasítottuk. 284-es mellette, ellene, elutasítottuk. 285-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 286-os mellette, ellene, elutasítottuk. 287-es mellette ellenem elutasítottuk. It's geschlossen. Lezárom. Elfogadtuk 35 igen szavazat mellett, 30 ellenében. 288 mellett Flótra szólt szavazatával. 288 mellette. Ellene. Ő 5 ér, 5 szavazatot ér. Elutasítottuk. 289 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 290-es mellette. Ellene elutasítottuk. 291-es első rész mellette. Ellene elfogadtuk. 291 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 292-es mellette. Ja igen, igen, a második rész volt az előbb. Nem, nem igaza van, mondja az elnök. Vagy megcsináltuk? Akkor 292. Na jó, ellenőrizzük a második részt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 292-es mellette. Ellene. Elutasítva. 293-as. Mellette. Tartózkodás. Ellene. Elutasítottuk. 294 mellette. Ellene Elfogadtuk. 295 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 298 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 296 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 297 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 299 mellette. El, E most mellette. Na jó, csináljuk rendesen. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. Háromszázas mellette. Ellene. Elutasítottuk. Lambsdorff úr. Elnök úr, talán egy kicsit közelebb jöhetne a mikrofonhoz, mert nem mindig könnyű önt megérteni. Silvio macht das immer aus? Ja, das ist, er meint, er soll das selbst leiten hier. Neki magának kellene vezetnie. Mindannyian ilyenek. es mellette. Ellene. Ó, oh, nem, visszavonták. 305-ös mellette. Ellene elutasítottuk. Három-hat mellette ellene, oka, vagy elutasítottuk. 308 mellette ellene, elutasítottuk. 309 mellette ellenőrizzük. A szavazást lezártuk. Csak 57-en vettek részt a jelenlévők közül, és 15-42 arányban most elutasítottuk. Gegen? 309-es. Ellene, mellette, elutasítva. 310. 310, 311, mellette, ellene, elutasítva. 312, mellette, ellene, elutasítva. 315 mellette ellene elutasítva. 316 mellette. 316 steht hier. Sie sind, äh, äh, äh, Ezt visszavonták, tehát 317 mellette, ellene, elutasítva. 318 mellette ellene elutasítva. 319, 326 mellette ellene elutasítva. Ugyanazt a módosított ez a két ember benyújtotta két külön módosítóként? 320. 320. 320 mellette, ellene, elutasítva. 321-es mellette, elnézést, ezt is visszavonták. 322-es mellette, ellene, elutasítva. 323-as elutasítva az előző 323-as mellette ellene elfogadva. 324 mellette ellene elutasítva. 325 mellette ellene elutasítva. 329 mellette ellene elutasítva. 331-es mellette ellene elutasítva. 332-es mellette ellene elutasítva. 333-as mellette ellene elutasítva. 334-es mellette ellene elutasítva. 335-ös mellette ellene elutasítva. 336-os mellette, ellene, elutasítva. 337-es mellette, ellene, elutasítva. 338-as mellette, ellene, elutasítva. 339-es mellette, ellene, elutasítva. 340-es mellette, ellene, elutasítva. 342-es, 343-as, 344-es. Ki van mellettük? Ellenük? Elutasítva. 355-ös. Mellette? Ellene? Elutasítva. 357-es. Mellette? Ellene? Elutasítva. 358-as. Mellette? Ellene? Elutasítva. 359-as mellette elutasítva. 350-es mellette ellene elutasítva. 351-es mellette ellene elutasítva. 354-es mellette ellene elfogadva. 355-ös mellette ellene elutasítva. 357-es mellette ellene elutasítva elutasítva. 359-es, 360-as, 361-es mellettük, ellenük, elutasítva. 364-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 366-os mellette ellene, elutasítva. 367-es mellette ellene, elutasítva. 371-es mellette ellene elutasítva. 365-ös mellette ellene elutasítva. 368-369 mellettük ellenük elutasítva. 370-es mellette ellene elutasítva. 372-es mellette ellene elutasítva. Lamsdorf úr. Nos, a 373-as módosítóval kapcsolatban szóbeli módosításunk van, azért mert az események ugye előre szaladtak. Az francia alkotmányos bíró, alkotmánybíróság az örmény népírtás kriminalizálásáról szóló törvényt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 Nem, az én verziómban nincs. A 373-as a megfelelő verzióban. Mert ellene. Elutasítottuk. 376 376-os. Mellette. Ellene. Elutasítottuk. 374-es. Mellette. Ellene. Elfogadva. 375-ös mellette ellene elutasítva. 377-es mellette ellene elutasítva. 378-as mellette ellene Yeah. 378. 378-as mellette ellene elutasítva. 380-as mellette ellene elutasítva. 381-384 mellettük, ellenük elutasítva. 382-es mellette, ellene, elutasítva. 383-as mellette, ellene, elutasítva. 385-ös mellette, ellene, elutasítva. Hetvenhatos mellette, ellene, elutasítva. 74-es mellette, ellene, elutasítva. 386-os mellette, ellene, elutasítva. 388-as mellette, ellene, elutasítva. 390-es mellette, ellene, elutasítva. 391-es mellette, ellene, elutasítva. 393-as mellette, ellene, elutasítva. 396-os mellette, ellene, elutasítva. 398-as mellette, ellene, elutasítva. 23-as kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Ezzel a 404-eshez érkeztünk, ki van mellette, ellene elutasítva. 405-ös nem, ez okafogyottá válik, mindez 408-as mellette ellene elutasítva. 411 mellette ellene elutasítva. Nem, ez is okafogyott. 418 mellette ellene elutasítva. 419 mellette ellene elfogadva. 421 mellette ellene elutasítva. 421-es ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadva 37-26 arányban egy tartózkodással. Most pedig a 422-essel, amelyet a 421-essel össze kellene fogni. Ki van tehát a 422-es mellett? Ellene elutasítva.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 423. 423. Jetzt die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. I have not a feeling that everyone follows this line. Nem az az érzésem, hogy mindenki követi a vezérét. 4-24 mellette, ellene elutasítva. 425-ös mellette ellene elutasítva. 426 mellette ellene elutasítva. 427 mellette ellene elfogadva. 428 mellette ellene elutasítva. 429 mellette ellene elutasítva. 4.30 mellette, ellene, elutasítva. 4.31 mellette, ellene, elutasítva. 4.32 mellette, ellene, elutasítva. 24-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Nézzük a 433-ast mellette, ellene, elutasítva. 434 mellette, ellene, elutasítva. 438-os mellette, ellene, elutasítva. 440 mellette, ellene, elutasítva. 442 mellette, ellene, elutasítva. 443 mellette, ellene, elutasítva. 444 mellett 4-4-5 mellette ellene elutasítva. El... Nem, nem ellenőrizni kell, nem világos. 445-ös. 445-öst ellenőrizzük. 445. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 12-50 arányban elutasítottuk. ...447 mellette, ellene, elutasítva 448 mellette, ellene, elutasítva 449 mellette, ellene, elfogadva 450 mellette, ellene, elfogadva 451 mellette, ellene. Ez nem volt világos, ellenőrizzük. The Greens voted no. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 29-30 arányban. 4 452-es következik, mellette, ellene, elutasítva. 25-ös kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 455 mellette, ellene, elfogadva. 458-as két részben, ki van az első rész mellett, Global System ig mellette ellene elutasítva. Második rész mellette ellene elutasítva. 459 mellette ellene elutasítva. 460 mellette ellene elutasítva. 461-es mellette ellene elutasítva. 6-as mellette ellene elutasítva. Tízes mellette, ellene, ö, hetes mellette, ellene, nyolcas mellette, ellene, elutasítva. Kilenc és tízes. Je voulais faire remarquer. Szerettem volna megjegyezni, hogy a 9-es és 10-es nem egyeznek meg. Mind a kettő a with the aim of accession kifejezést teszi a bekezdés végére, de a 9-es megőrzi az egész bekezdést, tehát az utazást is az open-ended processre, a nyitott végű folyamatra, tehát a két módosító nem egyezik meg egymással. Uh, uh, uh, Akkor ezekről külön-külön kell szavaznunk. A 9-esről szavazunk most, ki van emellett? Ellene elutasítva. Tízes módosító mellette, ellene, szintén elutasítva. Tizenegyes mellette, ellene, elutasítva. 12-es mellette, ellene, elutasítva. Tizenhármas mellette, ellene, elutasítva. Tizennégyes mellette, ellene, elutasítva. Tizenötös mellette, ellene, elutasítva. 17-es mellette ellene elfogadva. 18-as mellette ellene elutasítva. 19-es és 20-as mellettük, ellenük elutasítva. 21-es mellette ellene elutasítva. 22-es két részben ki van az első rész mellett, ellene, elutasítva a második rész mellette, ellene, elutasítva szintén, 23-as mellette, ellene, elutasítva 24-es mellette, ellene, elfogadva. 24-es, Lambsdorff úr. Nos, a 24-essel kapcsolatosan van egy szóbeli módosító indítvány, és az a szóbeli módosító indítvány nekem logikátlannak tűnik. Itt az van, hogy ha a feltételek teljesülnek, akkor a tárgyalási folyamat keretében meg kell nyitni a fejezeteket, amennyiben a tagállamok uh, szuverindását ez érinti. A tanács uh, esetében minden egyes fejezetnél egyhangúság van előirányozva, tehát itt uh, logikátlan a tagállamok szuverenitására utalni. Uh, tehát a 24-es eredeti változatáról kellene szavaznunk. Most ne tartsunk tartalmi vitát, mondja az elnök, szavazzunk. A szavazás logikájában a logikátlanság is szerepel. De ne a szóbelivel szavazzunk erről, mondja Lambsdorff úr. Mi ellenezzük ezt a szóbeli módosítót, és benyújtottam egy kifogást, hogy ezt ne fogadják be. Elnök, na ennyi elég is a 24-esről szavazunk a szóbeli módosító nélkül. Ki van tehát emellett? Ki van ellene? Ezzel ezt elutasítottuk. 25-ös mellette. Nem, ezt már lefedi. 26-os mellette, ellene, elutasítva. 27-es mellette, ellene, elutasítva. 21, 28, 28-22-31 mellettük, ellenük, elutasítva. 30 mellette, ellene, elfogadva. 32-es mellette, ellene, elutasítva. 36-os mellette, ellene, elutasítva. 37-es mellette, ellene, elutasítva. 39-40 mellettük, ellenük, elutasítva. 38-as mellette, ellene, elutasítva. 26-os kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. Aztán nézzük meg a 41-est mellette, ellene, elutasítva. 42-es mellette, ellene elfogadva. 45-ös mellette ellene elutasítva. 46-os mellette ellene elutasítva. 27-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 28-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 29-es Kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 64-es, két részben, ki van az első rész mellett, ellene, elfogadva, második rész mellett, ellene, elutasítva. Egyes mellette, ellene, elutasítva kettes mellette, ellene elfogadva. Hármas mellette, ellene elutasítva. Négyes mellette, ötös, ö, ellene elfogadva. Ötös mellette, ellene elutasítva. Elektronikus szavazás következik. Mm.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 a jelentést 54 igen, 7 nem szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk. Omen asszony, öné a szó. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani nem csak az alkalmazottaknak, hiszen nagyon-nagyon nehéz munkánk volt most is. A titkárság, a bizottság titkársága, a frakcióm és az én személyes alkalmazottaimnak is szeretnék köszönetet mondani, és nagyra értékelem Ognos urat, aki sajnos ma beteg. Köszönöm az árnyékjelentéstevőknek is a munkát, nagyon jól tudtunk együttműködni. Köszönet mindenkinek. Ha? Äh, abstimmen und die anderen beiden abstimmen. A másik két szavazásra jövő héten kerítünk sort. Nem tudunk most még äh, három Eduard szavazni a többi jelentésről. Tehát itt akkor a véleményről van szó az Európai Demokrácia Alapítványjal kapcsolatosan, illetve a PNR-rel kapcsolatban. A PNR-nél ki van a módosítók mellett? Wir machen jetzt die Abstimmung zu dem Punkt, dann kannst du dich melden. Ungarn machen wir jetzt. Szavazunk most. Ki van tehát a módosítók mellett, az 1-től 4-ig terjedő módosítók mellett, ki van ellenük, elutasítva. Ki van a vélemény mellett, elektronikus szavazás következik. Ki van a vélemény mellett? Az Ungurjánu vélemény zárószavazásáról van szó, ki van mellette. Pour. Bitte stimmen Sie ab. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Tehát még egyszer akkor az unguránú véleményről szavazunk, elektronikus szavazás következik a véleménnyel kapcsolatosan. Már szavaztunk az 1-től 4-ig terjedő módosító indítványokról. Everyone who does not vote and is losing. Aki nem szavaz, az elveszíti a lehetőségét arra, hogy szavazon, vegyenek részt a szavazásban, és akkor egyszerű a feladatunk. Utoljára csinálom ezt. Legközelebb már nem kiabálhat be az, aki nem szavazott. Az egyes és négyes mellett ellene elutasítottuk. Jó, akkor elektronikusan szavazunk a véleményről. Lezárom a szavazást. 26 igen szavazat mellett, 12 nem ellenében és 13 tartózkodás mellett elfogadtuk. Mr. Mr. Latford. Latford egy egészen szabályos időtervünk volt, hogy az Európai Demokrácia Alapítványról szavazzunk. Holnap lesz a munkacsoport a külügyi szolgálattal, tehát a titkárság kifejezett kívánalma volt, hogy megejtsük ezt a szavazást, hogy világos mandátummal léphessen fel ott a parlament. A török jelentésről szavazhattunk volna a jövő héten. Az én jelentésemet elhalasztani az nincs rendben. Az EDA-t mindenképpen csináljuk meg. Ö, sok kompromisszum van, és nagyon gyorsan menne ez a szavazás. Elnök, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondanom. Bizonyosan túlságosan sok mindenről szavaztunk. Több ezer módosítóról szavaztunk ma, és a vendégünk már itt toporog az ajtó előtt. Lehet, hogy nem vagyok jól szervezett, de nem tudok magamon változtatni. Lambsdorff úr, akkor az elején kellett volna mondani, hogy szavazzunk, és nem a végén. Segíthetünk egymásnak, de most már nem tudok mit csinálni. Lambsdorff úr, Törökországról szavazhattunk volna a jövő héten meg tudjuk nézni, hogy meddig tart ez, hogy aztán 12 óra körül még lesz-e idő, megpróbálunk hamarabb készen lenni, de most mindenképpen fogadnunk kell a miniszterelnök urat. Tehát esetleg lehetséges, hogy ez után, a napirendi pont után dél körül lesz egy még egy szavazási kör. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Két órányi nehéz szavazás után kicsit fáradtak ugyan a képviselők, de Alexander, kérlek, te is foglalj helyet. Tudom, hogy szeretnéd, hogy szavazunk az állásfoglalásodra a későbbiekben, remélem megtesszük. Szeretném üdvözölni Katár miniszterelnökét, aki egy személyben országának külügyminisztere is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Tudjuk, hogy Katár jelen pillanatban fontos szerepet játszik a közel-keleten, az észak-afrikai változásokban, Szíriában is szerepet játszik. és úgy gondolom, ő excellenciája az Arab Liga tanácsának is az elnöke, valamint az ENSZ 66. közgyűlésének az levezető elnöke is volt. Ezért rendkívül fontos, hogy ezt az eszmecserét ebben a nehéz helyzetben lefolytassuk, és megkapjuk az ő véleményét. Szeretnék még beszélni róla, de azt hiszem, hogy mégiscsak legjobb lenne, ha el, miniszterelnök úr ön kezdené tudja bizonyára, hogy az Európai Unió nagyon érdeklődik, és nagyon komoly érdeke az öbölmenti együttműködés országai, illetve az EU közötti kapcsolatok megerősítésében, hiszen a jövőbeli politikáink ebben a régióban nagyban profitálhatnának ebből. Miniszterelnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen, arab nyelven fogok beszélni. Úgyhogy, ha valaki szeretné felvenni a fülhallgatóját, kérem tegye meg. Először is szeretnék az Európai Parlament tisztelt elnökének, a igen tisztelt hallgatóságnak a legjobbakat kifejezni. Isten békéje, könyörülete és áldása legyen önökkel. Mindjárt szeretném elmondani, hogy büszke vagyok arra, hogy a Katari állam és az Európai Unió különböző szervei között milyen jó együttműködés és párbeszéd működik. Nagyon intenzíven szeretnénk megerősíteni ezeket a kapcsolatokat a regionális és nemzetközi ügyekben is, amelyek mindannyiunkat érintenek. Emellett szeretném megjegyezni a tekintetben, hogy szorosan együttműködünk a libiai ügyben, legutóbb, valamint a szomáliai és a szíriai ügyekben is, vagy mondhatnám inkább, hogy a szíriai tragédia esetében. Nagyon jó példája volt ez az együttműködésnek, ami az euró-katar és az euró-arab kapcsolatokat jellemzi. Szeretném megköszönni önnek azt, hogy meghívtak minket, hogy az önök testület előtt beszéljek Kara Katar jövőképéről és politikáiról, a jelentős változások és strukturális átalakulás kapcsán, ami az arab tavasz, vagy az az arab népek tavasza néven zajlik. Ezek az emberek szeretnének méltósággal élni, tisztességes jövedelmet, és meghatározni a saját jövőjüket. Népfelkelésekkel szemben az uralkodóknak el kell ismerniük, felismerniük a különböző különbségek ellenére, eh, körülmények ellenére a problémák jellemét, jellegzetességét és egyes országok fejlettségi szintjét. Proaktív struktúrális reformokra, nyitottságra van szükség az emberi követeléseivel szemben, nem csak azért, hogy fenntartsák, hanem azért is, hogy konszolidálják a stabilitást, és ezért, és így legitim politikákat és virágzó gazdaságot lehessen építeni. A tiltakozó megmozdulások és a változásokat kérő hangok megjelenésének eleje óta Katárban felismertük, hogy valódi reformokra van szükség. Nem folytathatjuk úgy, ahogy addig volt, a tagadás politikája nem megoldás, és a vezetőknek proaktív megközelítést kell alkalmazniuk, párbeszédet folytatni, és új társadalmi szerződést kialakítani az állam és a társadalom között. Ha a történelem útmutató szolgálhat, akkor vonhatjuk bele azt a következtetést, hogy hiúság lenne a népmozgalmak útjába állni. Másokhoz hasonlóan mi is régóta felfigyeltünk arra, hogy kitörésre készül a vulkán. Az ENSZ fejlesztési programjának és az arab fejlődésről szóló jelentései is már 2002 eleje óta figyelmeztettek arra, hogy társadalmi gazdasági strukturális válság készül, mélyül a szakadék a társadalomban minden területen, illetve össze fog omlani az oktatórend, oktatási rendszer, a demográfiai kihívások is nőnek, és ezt kiegészíti az a tény, hogy az arabok több mint 50%-a 24 évnél fiatalabb. Következésképp az a kihívás áll előttünk, hogy rengeteg lehetőség, munkalehetőséget teremtsünk a fiataloknak, különösen a munkanélküli diplomásoknak. Időzített bomba volt ez, valódi és rejtett munkanélküliség jelentette ezt. A strukturális egyensúlyhiányok a termelő ágazatokban és a regionális szinten szintén kihívást jelentenek. A mezőgazdaság és vidéki területek nagyon komoly árat fizettek azokért a változásokért, amelyek a forradalmi országokban megjelentek, mégpedig azért, mert a társadalom gazdasági és társadalmi szerepe hiányzott. Az állam feladta ezt a szerepet, bár ez a lépés csak egy városközpontú nem produktív gazdaságot támogatott, amely romboló pénzügyi kapitalizmusra alapult, és amely nem illik a fejlődő társadalmakhoz csak akkor, hogyha megfelelő társadalmi védőháló is van. Aztán a politikai részvétel hiánya, a teljes vagy majdnem teljes zártsága a társadalmaknak, illetve az civil társadalom fejlődésének megakadályozása probléma volt. E azonban az információs és kommunikációs forradalom után már nem lehet immunisnak tartani az arab társadalmakat a fejlődéssel szemben. Az arab forradalmakat néhányak a közösségi oldalak, a Facebook és a Twitter forradalmának nevezték, vagy az arab audiovizuális és nyomtatott média forradalmának. Különösen az arab tévécsatornáknak volt nagyon komoly szerepe, a beszámolóik révén a fejleményekre az arab közösségekben. Ez egy forradalom a reformért, hiszen széles körű, különböző régiókat, tendenciákat és korokat lefedő forradalomra van szó, még akkor is, hogyha mindig a fiatalok voltak benne a vezérek. A fiatalok mindig a változásra szavaznak. Arra változásra, amelyet nem hallottak közeledni nem láttak közeledni a hatóságok, hiszen politikailag sükek és vakok voltak. Szeretném aláhúzni e tekintetben azt az alapvető tényt, hogy a közös kulturális, társadalmi és politikai ö, jelleg ellenére az arab népek között az ösztönzők és a modellek ellenére, amelyeket sokan megtanultak, minden társadalomnak vannak a saját jellegzetességei. Először is vannak olyan belső struktúrák, amelyek a közösség struktúráját, összetételét, összetevőit érintik, a politikai és társadalmi fejlődés jellegzetességét, a másik pedig az állam geostratégiai pozíciójából ered, amely az átalakulás folyamatára kihatással van. Ez tovább bonyolítja a helyzetet akkor, amikor a külső és belső tényezők összeütköznek. A jelenlegi szíriai válság ennek a legnotóriusabb példája. Hölgyeim és uraim, az arab forradalma kezdete óta Katar közvetlen és aktív szerepet játszott, megpróbált segíteni és részt venni a lehető leginkább, és lépést tartani a változásokkal annak érdekében, hogy a negatív következményeket a legnagyobb mértékben el tudjuk kerülni. Míg a tunéziai forradalom és kép, később az egyiptomi forradalom a két ország jellegzetességei miatt nemzeti kereteken belül maradt, és így gyorsabb volt a változás, a jemeni válságban benne rejlett egy nagy robbanás kockázata, amely ha beindul, túlmutatott volna a határokon. Az öntudománti együttműködés tanács ezért nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy kezdeményezést és egy menetrendet fogalmazott meg, amelyel sikerül megmenteni ezt az országot. A jemeni válságmenedzsment jó modellt jelenthet a szíriai válság kezelésére is, bár vannak különbségek, és figyelembe kell ezeket venni. A libiai esetben mindjárt az elején az Arab Liga keretén belül megpróbáltuk a válság eszkalálását elkerülni, és megpróbáltunk olyan mechanizmust létrehozni, amivel a fenyegető változást és Líbia belső háborúnak való kitettségét sikerül elkerülni. A katari diplomácia testvéri arab országokkal és baráti európai országokkal kulcsfontosságú szerepet játszott abban, hogy nemzetközi állásfoglalást, álláspontot hozott létre, miután az arab államok, az arab liga történelmi állásfoglalást fogadott el. Történelmi, mert az arab tavasz nyomán újdonsággal álltak elő, felfüggesztették Líbia részvételét különböző szerveiben az Arab Ligának. Ez precedens teremtett, amelyet meg lehetett ismételni a szíriai esetben is. Belügyi okok miatt felfüggesztették egy tagállam Arab Ligabeli tagságát. Kulcsfontosságú volt ez abban, hogy a ENSZ biztonsági tanácsa el tudta fogadni későbbiekben ez az 1973-as számú határozatot, ami megmentette a libiai népet és amely kikövezte az utat a szükséges változtatások előtt. Hölgyeim és uraim, ma emberi és arab tragédiát látunk, mégpedig óriási mértékűt, amelyben a szíriai rezsim továbbra is katonai megoldásra alapoz, és megpróbálja elfolytani a változásra felszólító hangokat, amelyek a szíriai nép különböző rétegeiből származnak. A Szíriával foglalkozó miniszteri bizottság elnöke voltam az Arab Liga tanácsában. Az e főtitkárral és a miniszterekkel együtt számos esetben felvettem a kapcsolatot a szír vezetőkkel, ösztönöztük őket arra, sürgettük őket, hogy a hagyjanak fel az erőszakkal. Több határozatot is elfogadott az Arab Liga, és menetrendet hozott létre, hogy ezt a tragikus válságot kezelni tudjuk. Ismerik a megfigyelői misszió sajnálatos sorsát. Elmondtuk, ismételtük és továbbra is ismételjük, hogy az arab kezdeményezés keretén belül rejlik a megoldás, és minden öm, késlekedés, amelyel ezt el, nem tudjuk elfogadni, csak tovább bonyolítja a válságot. Az állampolgárok legyilkolása nem, ez, nem megoldás, és az, hogyha csak néhány pártot támogatunk, az sem tudja a szír rezsime problémáját megoldani. A szír kormány azt mondja, hogy erőszakos cselekményeket elkövető terroristák ellen lép fel, de mégis ők folyamodtak elsőként a katonai eszközhöz, hogy békés tüntetéseket elfolytsanak. Most már egy halálos áldozatok száma a gyermekek körében olyan mértékben nőtt, hogy nem lehet azt mondani, hogy ezek gyermekek mind terroristák voltak volna. Ezért mondhatjuk azt, hogy esetleg önvédelemben fogtak fegyvert az állampolgárok azért, mert gyilkolták, fogvatartották és kínozták őket békés tüntetéseik nyomán. A szíriai kormány állítása szerint mögöttes szándékai vannak bizonyos államoknak, de ez nem igaz. Ez árulás a nemzetközi öm, közösség politikája ellen, amely elítéli a, csak úgy, mint számos más állam, az emberjogi tanács, az ENSZ közgyűlése az ottani helyzetet. A BT-hez folyamodtunk, hogy az arab kezdeményezés elfogadását kérjük, és határozott nemzetközi üzenetet küldjünk, amely támogatja az arab álláspontot a szír rezsim felé. Egy olyan üzenetet szerettünk volna elfogadtatni, hogy ami elég, az elég, fogadják el, amit az arabok javasolnak, és amit a szír nép szeretne, de sajnos kettős orosz-német, orosz-kínai vétóval kellett szembenéznünk. Az egész világ szeretné kihúzni Szíriát ebből a sötét alagútból, ahogy ezt mutatja az ENSZ közgyűlés határozata is. A szírné barátai körének ülése Tunisban új nemzetközi diplomáciai mechanizmust indított be, próbálnak a pártok felé olyan, amelyek támogatják a rezsimet, üzenetet köz, közvetíteni, hogy az áldozatok és a vérontás elkerülése érdekében Próbáljuk megóvni a szír nép, a államot, az területi integritását és szuverenitását mindig figyelembe vettük, és mindig köte, elkötelezettek vagyunk ennek megóvására. A január 22-i és február 12-i arab liga tanácsi határozatok is ezt próbálják elérni. Hangsúlyozom, hogy fontos lenne, hogy arab ENSZ csapatokat küldjünk Szíriába, és hogy minden erőfeszítést megtegyünk, hogy minden lehetséges támogatást, sürgősségi és humanitárius támogatást előkészítsünk a szíriai nép számára. Mindezen erőfeszítésekben az a célunk, hogy véget vessünk a vérontásnak, és meg, megmentsük Szíriát, mivel a végső cél, amit az összes párt szervezett a szíri nép ellenzékben megfogalmazott az, hogy demokráciát hozzanak létre, ami mindenkinek a jogai tiszteletben tartja. A szír rezsim erőfeszítései olyan félelmeket keltenek, hogy a kisebbségeknek meg fogják sérteni a jogait. A Nemzeti Tanács egy képviselője a tuniszi ülésen azt nyilatkozta, hogy az ellenség intenzíven érdeklődik a kisebbségek jogainak megóvása érdekében, és őket szír állampolgároknak tartja. Ezért támogatni tudjuk őket. Hölgyeim és uraim, az arab tavasz, az arab népek tavasza komoly kihívásokat állítanak elénk. Mindannyian tudatában vagyunk, milyen tanulságokat lehet ezekből a forradalmakból levonni, és milyen kihívásokat állítanak ezek elénk. Globál, a világfaluban élünk, és a földközi tenger, illetve az öbölmenti országok e világfalu egy házát jelentik ami minden, minket érint, mindannyiunkat érint, bár esetleg más időben vagy különböző formában. Rendkívül fontos ügyet szeretnék még érinteni, hogy teljes képünk legyen a politikai helyzetről. Meggyőződésem, hogy a reformok felé való elmozdulás nem fog eredményessé válni, hogyha a palesztin kérdést, illetve a közel-keleti konfliktust nem tudjuk megoldani. Mert ez a kérdés alapvető fontosságú. Ha ezt a központi kérdést nem oldjuk meg, akkor a régióban fennmarad a konfliktus. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Kezdjük is el akkor a eszmecserét. Salafranca úr a szó először. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm miniszterelnök úr önt a néppárt nevében. Ahogyan a szakbizottság elnöke elmondta, az ön országa az Európai Unió szövetségese az arab tavasz során. Nagyon fontos támogatást nyújt Szudánban, Eritreában, a földközi tenger térségében és más esetekben még. Az, ahogyan éppen említette, az önök országa ö, ö, egy határozott Hát, ban is közreműködött, ami sajnos nem kötelező érvényű Szíria vonatkozásában. Két kérdést szeretnék feltenni, elsősorban Szíriával kapcsolatosan, és aztán az iráni helyzetre térnék ki. Nos tehát Szíria, Szíria miniszterelnök úr, önök támogatnák-e azt, hogy Szíria elnökét állítsák a Nemzetközi Büntetőbíróság elé, és ahogyan a francia külügyminiszter elmondta, a nemzetközi közösségnek sokkal nagyobb figyelemmel kell lenne, lennie a szíriai ellenzék támogatását illetően. Aztán mi a helyzet, az, mi a helyzet Iránnal? Hogyan látja ön azt a problémát, amely a nukleáris fegyver kifejlesztéséhez kapcsolódik. Az a fegyvercsörgetés, amely onnan hallható, ön szerint milyen értékkel bír? És végezetül 17 bilaterális megállapodás született a polgári légi közlekedés tárgyában a tagállamok között. Öt esetben más konzultációkra is sor került, és kapcsolatba kerültek annak a bizottsággal is. Mit tehetnénk annak érdekében, hogy ezt a tárgyalási folyamatot kiegészítsük a légközlekedés területén, Gomes asszony. Gomes asszony. Köszönöm, miniszter. Miniszterelnök úr, én a Libiával foglalkozó jelentőstevője vagyok az Európai Parlamentnek, és az ön hazájának szerepét nagyra értékelem Libia felszabadításában a diktatúra alól, a kegyetlen diktatúra alól való felszabadításában. Tehát a diktatúra még kegyetlenebb volt, mint más diktatúrák. És nagyra értékelem a hazájának szerepét abban is, hogy az Al jazeera otthont ad, ami nagyon fontos információforrás, nem csak az arab világ, hanem az egész világ számára. Én szívesen nézem az Al Jazeera-t. Ám ugyanakkor meg feltenném a kérdést, a Freedom House-tól jelentését olvasva a tavalyi események elemzését adta a politikai és állampolgári szabadságjogok ügyét, és ezek alapján nem szabadként határozza meg a Freedom House az ön hazáját. Éppen, hogy csak fölötte áll Iránnak a listán, a pont, pontlistán, és kettővel van csak Szaudarábia fölött. Tájékoztatna bennünket arról, hogy azok a nagyon fontos gondolatok, amelyekről beszélt, és a, a, beszélt a, a, a kirobbanó vulkánról az arab társadalmakban, ezt a hazájában, hazájukban miért nem alkalmazzák jobban ezeket az elveket a, a, a katari polgárokkal és a, a bevándorló munkásokkal, vendégmunkásokkal, meg a nőkkel kapcsolatban. Aztán Líbiával kapcsolatban említettem az önök nagyon fontos szerepét és pozitív szerepét, ám Líbiában azt hallottam, hogy radikális mozgalmakat az önök hazájában katari állampolgárok, illetve Katar támogat. És ez megint csak egy vulkán kirobbanásához vezethet a jövőben. Erről a támogatásról szeretném hallani a véleményét. Aztán Szíria kapcsán tudna segíteni abban, hogy az annyira szétaprózódónak tűnő szíriai ellenzéket egységesítsék, itt ebben milyen szerepet tud játszani az ön hazája, hogy a szíriai, szíriai ellenzék egységesebben tudjon fellépni? Uh, Mr. President. Elnök úr, miniszterelnök úr, képviselőtársak, frakcióm nevében én is szeretném üdvözölni önt, és köszönöm, hogy felszólalt körünkben. Volt alkalmam örömteli alkalom volt ez, hogy tíz évvel ezelőtt vendége lehettem az ön hazájának egy miniszteri konferencia körében, amely aztán a dohai megállapodáshoz vezetett a WTO körében. Úgyhogy alkalmam volt megtapasztalni az önök szeretetét, és szívesen viszonozzuk ezt most. Szalafranka képviselőtársamhoz kapcsolódóan Iránnal kapcsolatosan tennék fel további kérdéseket. Nem csak azon a félelmeket illetően, ami az iráni atomprogram körül kialakult, hanem az a jelentések ügyében is, amely arra, arra mutat, hogy egyre inkább ö, lecsapnak a, az állampolgárokra, akik ellenzik a hatalmat, különösen a választások, iráni választások idején, és azt követően a másik kérdésem, mi az ön nézete az olaj és gáz árak alakulását illetően, illetve az energia árak alakulása és a világgazdaság alakulása összefüggésében? Köszönöm. Pardon, pardon, merci. Euh, bienvenue. Köszönöm, üdvözlöm, miniszter úr. Talán felkérném, hogy mélyítse el gondolatait Szíriával kapcsolatosan. Itt vagyok, itt ülök. Ah, pardon. <laughs> Vous voulez me voir mieux? Jobban akart látni engem. Nos, akkor várok. Tehát, miniszter úr, arra kérném önt, hogy fejtse egy kicsit ki, hogy milyen stratégiát irányoz elő Szíria vonatkozásában, hiszen tudja, hogy a szíriai nép barátai egy állásfoglalást készítenek, amely azzal foglalkozik, amit ön mondott, tehát az ENSZ erők alkalmazása, beleértve az arab erőket is Szíriában és továbbra is nagyon összetett a jövőkép, ami például humanitárius folyosókat illeti, dönteni kell tehát, hogy egy közvetlen konfliktust robbantunk ki Basar el a Fred erőivel. Hogyan lehet ezt elérni? Talán egyetért ezzel, de mindenképpen Oroszország vonatkozásában is kell lépéseket tenni. Ez vajon hiteles az az út? Mire, mit irányoz elő a e tekintetben, vagy milyen feltételeket képez el, milyen erőket lehetne Szíriában bevetni? anélkül, hogy háborús szenárió alakulnak ki, mint például Líbiában. Jó lenne tehát, hogyha ezt részletesebben kifejteni, mert úgy vélem, hogy a helyzet valóban elviselhetetlen, és nagyon nehezen lehet látni, hogy milyen stratégiai út bontakozik itt ki. Köszönöm szépen, elnök úr azokhoz tartozom, akik a NATO beavatkozása ellen foglaltak állást Szíriában. Nem tudom, hogy a miniszterelnök valóban meg van-e győződve arról, amit a zsidó sorsáról mondott az arab országokban. Hogyha, úgy, hogyha ez így lenne, akkor az ilyenfajta agresszív imperialista politikát a NATO javára ö, támogatna, és a földgáz és a kőolaj, illetve a szociális problémákkal kapcsolatban, amiket ön felvetett. Nos, ezt Európában jól ismerjük, de nem tudom például, hogy Görögországban hogyan lehetne rendet teremteni. A BBC ben megjelent, hogy már a libiai NATO háború előtt több ezer katonát állomásoztattak önök Bengáziban, ezt soha nem cáfolták meg. Talán vannak olyan érdekeik önöknek, amelyek a demokrácia mellett szólnak, és a diktatúra megsemmisítése mellett, de talán vannak más érdekeik az önök országának, amelyek ezek mögött rejtőznek. Aztán szerettem volna azt is hallani öntől, hogy jelenleg mennyi katonával rendelkeznek önök Szíriában? És mi a helyzet az Iránnal fenntartott viszonyokat illetően? Meglepett, hogy a legutóbbi szíriai eseményeket hogyan írta le. Talán az egyensúly okán más országok nézőpontját is meg kellene hallgatnunk, nem csupán önök viszonyát Szíriával, hanem más országokét is. Rendkívül nyugtalan vagyok, miniszterelnök úr. Ön beszélt egy katonai beavatkozásról az Arab Liga részéről Szíriában. Mi a helyzet a nemzetközi joggal? a biztonsági tanács úgy tűnik, hogy ellentmond ennek, amit az ön országa bejelentett. Tehát ilyen formában én ezt nem értem. Mi a helyzet az öbből menti együttműködési tanácssal? Katar nem űzhet agresszív politikát. Ezzel a gáza övezetbeli palesztinoknak sem használunk. Szeretnék tehát még egyszer rámutatni arra, hogy nem értem, hogy az önök országa miért ilyen agresszív az öbölmenti együttműködési tanácsban, és ön a Bahreini felkelés támogatásához is hozzájárult. Ezzel kapcsolatban a magyarázattal szolgálni, illetve érdekelne, hogy mi a vélemény, hogy tesz-e valamit, mi a helyzet a Nemzetközi Büntetőbíróságon, valóban erőfeszítéseket kellene ugyanis ott tenni, hogy a líbiai emberi jogsértéseket megfelelően üldözni lehessen. Mr. Köszönöm szépen. Miniszterelnök úr, szeretném üdvözölni. Itt ülök. Frakcióm a konzervatív reform frakció nevében éppen egy interjúról jövök, a Al Jazeera a balkáni országokról csinált interjút velem. Gratulálnék az Al Jazeera TV sikeréhez, ami valóban globális, mint az interjú is mutatja. És az önkormánya támogatja, és Dohában működik az adó. <clears throat> az ön hazája nagyon fontos szereplővé vált az arab világban, és az öbölmenti térségben Ugyanakkor az a szerep, amit Katar a külügyük szerint játszik, egy hatalmas vagyonra támaszkodik, ugyanakkor nagyon kicsi ország az önöké, a lakosság és a fegyveres erő tekintetében. Néha Dávid és Góliát szerepeket játszik egyszerre, az iz, izmait mutogatva az Arab Ligában és a, a, az Arab tavas során. Líbiában nagyon sikeresen fegyverezték fel a felkelőket, bár ezek a fegyverek sajnos elő, később aztán az iszlamista szélsőségesek kezébe kerültek, és az önök által vásárolt fegyverek jelentős része az Alkaida kezébe került a Szahelövezetben, oda kerültek, ott, ami sajnálatos, legalább nagyon enyhén fogalmazva. Szeretném tudni, hogy mi a stratégiai jövőképük a régióra vonatkozóan. Látják a, a további demokrácia igényét, én nagyon hiszek az igazi monarchiákban a, a közel-keleten. Az öbölmenti államok, emirátusok sokkal ö, stabilabbak voltak, mint az ilyen áld királyságok, mint a Mubarak család, vagy a, a Katafi dinasztia áll királysága. Úgyhogy egyfajta modell szerepet játszanak önök, a demokrácia, parlamenti demokrácia és az alkotmányos monarchia egyesítése, valamint Jordániában és Marokkóban alakul ki. Önök a saját térségükben, és általában az arab tavasz fényében hogyan látják a saját szerepüket, hiszen egy nagyon szerény szerepből egy nagyon nagy ö, térségbeli ö, külpolitikai szereplővé, játékossá váltak. Ezért fontos az ön véleménye ezzel kapcsolatban. Ezt szeretném tudni. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Miniszterelnök úr, annyi a szó. Köszönöm. Arabul igyekszem válaszolni, és kategóriákra bontom a kérdéseket, meg a válaszaimat. Először Katar, aztán Szíria, aztán Líbia témakörét megtárgyalva minden kérdésre igyekszem kitérni. Nos, hadd kezdjem azzal, hogy amikor Szíriáról beszéltünk, beszélünk, akkor mindig hangsúlyoznunk kell, hogy egy olyan a helyzet egyre romlik ebben az országban, és éppen ezért egyre sürgetőbb a nemzetközi közösség beavatkozása Katar a maga részéről sohasem akar beavatkozni egyetlen ország belügyeibe sem, és Katar soha nem törekedett arra, hogy saját napirendjét, saját céljait rákényszerítse a térségbeli országokra, vagy a nemzetközi közösségre. Ahogy önök is elmondták, Katar pici ország kicsin lakossággal, ám ugyanakkor Katar nagyon nagyra törő célokat követ a régió stabilitását illetően. Katar érdeke és célja az, hogy megoldás szülessen, békés megoldás a térség problémáira. Legyen ez Irán, Szíra, Szíria, vagy a izraeli-palesztin kérdéskör vagy konfliktus ügye. Abban hiszünk tehát, hogy a világ a mi szomszédságunkban olyan problémák vannak, amelyek fokozott együttműködést kívánnak meg. Arab közi szinten is, meg nemzetközi szinten is. Szükség van erre a fokozott együttműködésre. A szíriai helyzettel kapcsolatban, meg a libiai helyzettel kapcsolatban is elmondható. Katár Líbiának nem szomszédja, ám amikor azt láttuk, hogy a libiai vezető fegyveres erőit, harckocsijait, vadászrepülőit beveti saját népe ellen, ártatlan a polgárok ellen, amikor azt kellett lássuk, hogy ezrével börtönzik be a békés tüntetőket, és azt láttuk, hogy milyen brutálisan lép fel a rezsim saját lakosaival szemben, a libiai tömegtüntetésekkel szemben, és amikor azt láttuk, hogy ártatlan libiai polgárokat gyilkolnak le, pusztán azért, mert mert tüntetnek, akkor úgy éreztük, hogy fel kell lépnünk, és tennünk kell valamit. Említették, hogy 7000 katari katonai állomásodat már Bengáziban, még a NATO beadkozást megelőzően. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy ez, ez nem helytálló állítás, Összesen nincs 7000 katonánk, az teljes katari hadseregnek nincs ennyi embere. Hogyan tudnánk tehát egy, kihelyezni egy ilyen expedíciós erőt Libiába? Az azonban tény, hogy megnyújtottunk támogatást a libiai felkelőknek, és amikor a NATO és az ENSZ döntése alapján felállt, felállt a koalíció, akkor csatlakoztunk ehhez a koalícióhoz. Tudnilik, meg akartuk előzni, hogy vérfürdő alakuljon ki Líbiában. És amikor a Tiroszi konferencián megszületett a döntés, akkor úgy éreztük, hogy fontos, hogy mi is a nemzetközi közösség által felállított koalíció része legyünk, aktív résztvevője még hozzá. És akkor léptek fel a katonai erők is, a vérontás megakadályozásának szándékával. Ezt követően aztán, amikor az ENSZ BT-ben határozat született, akkor fokoztuk tevékenységünket. Tehát, mint mondottam, megelőző céllal, segítő szándékkal, a libiai népet segítő szándékkal nyújtottunk segítséget és a nemzetközi koalíció bekapcsolásával tettük ezt. Korábban nem volt semmiféle érdekünk Líbiában, és most sincs ilyen sajátságos érdekünk. Ennek ellenére hatalmas összegeket költünk a civil társadalom, az állampolgárok megsegítésére Líbiában, humanitárius és egyéb programok révén. Tehát nem volt ez egy könnyű feladat. És a libiai vezetése sem volt könnyű felvenni a kapcsolatot, most sem könnyű feladat ez. Tehát nem hiszem, hogy bárki azzal vádolhatná jogosan hazámat, senki sem mondhatja joggal, hogy saját érdekeink lettek volna. A Gaddafi rezsim megérett a pusztulásra, ö, saját nép ellen fordult, ezért volt ideje annak, hogy a nemzetközi közösség fellépjen. Említették azt, hogy iszlamista szélsőségek se kezébe kerültek volna az általán nyújtott fegyverek. Egy dolgot le kell szögeznünk. Az iszlamista csoportok a társadalom részei. Demokratikus jogok alapján integráns részei a társadalomnak. Ahogy Európában is, máshol is, a választások alapján ö, nem lehet prejudikálni az egyiptomi, tunéziai népválasztását sem. Akit megválasztanak, az kerül kormányra. Az, hogy iszlamista csoportoknak nevezik ezeket, ez nem feltétlenül kizárók. Lássuk meg, hogyan működnek ezek a kormányok, akár úgynevezett iszlamista csoportok bevonásával, hogy bejár, betartják a nemzetközi szerződéseket, kielégítik el választóik szándékát, és ha így teszik, tesznek, akkor nem lehet kivetni valónk ez ellen. Ez az az új rend, ami felállt a térségben. Nem szabad félnünk attól, hogyha egy, egy kormány úgymond iszlamista. A lényeg az, hogy tiszteletben tartsa a törvényeket, és a, a nép akaratának megfelelően viselkedjen. Most hagyj beszéljek egy röviden Szí Szíriáról. Szíriával mindig jó kapcsolatokat igyekeztünk fenntartani és ápolni. Ha azonban most a nép és a vezetés között kell választanunk, akkor a szíriai népet kell válasszuk. Hiszen a szíriai nép a meghatározó. Ami most történik Szíriában, az eh, feltétlenül elítélendő. Az, hogy nők, gyermekek lesznek áldozatai a harcoknak, az feltétlenül beavatkozást igényel, ám elsősorban békés úton kell megoldást találnunk. Hat hónapon keresztül igyekeztünk, sőt 12 hónapon át igyekeztünk az arab világban, az arab házon belül békés megoldást kialakítani. Nem jártunk ebben sikerrel, azért nem, mert a szír vezetés, a szír rezsim nem fogadta, nem akarta elfogadni az arab ajánlatot. Akkor meg, ezután megfigyelőket küldött az Arab Liga Szíriába, ez volt a terv, ez sem sikerült, ezt követően a szíriai vezetés megpróbált erő, az erőszak eszközével megoldást ki, a maga javára ki, kényszeríteni. Ennek vagyunk most szemtanúi. Azt hiszem, a szíriai nép többet érdemel tőlünk annál, mint amit most teszünk az érdekében. Tehát el kell gondolkoznunk arról, hogyan lépjünk fel a konfliktussal szemben. Persze nagyon szép lenne, ha sikerülne békés megoldást találni, amely a szíriai nép által is elvogadható. Ha tudnak ilyet, akkor mondják meg, mi az, megcsináljuk. De úgy tűnik, nem nagyon található ilyen békés megoldás. Például, besz, hagyj beszéljünk a, a Szírián belüli városok ágyúzására, bombázására, tüzérséget, légierőt vetnek be polgári lakosok ellen. Tíz hónapja folyik ez, egy olyan mozgalom ellen, amely békés forradalomként indult. Egyetlen nemzetközi erőfeszítés sem tudta megakadályozni ezt a mészárlást. Az önvédelem jogát kell, hogy támogassuk, a nép önvédelmének jogát. Tehát a, a nem terroristák azok, akik önvédelemmel lépnek fel, akik azok a polgári lakosok, akik igyekeznek megvédeni magukat a, a kormány és a hadsereg erőszakával szemben. Természetesen sokféle a, az összetétele a, a, a szíriai ellenzéknek. Azzal látni kell, hogy radikál, a radikális iszlám vagy az alkaida nem, nincs jelen, jelentős mértékben Szíriában. Tehát nem minden iszlám hívő vagy muzulmán terrorista. Én magam is hívő muzulmán vagyok, és büszke vagyok erre. Tehát nem lehetünk ellenségesek valakivel szemben csak azért, mert muzulmán. Például a Palesztinában, Gázában is megválasztottak demokratikus módon egy kormányt a nép akaratából, amely meg kell kapja a támogatásunkat, annak ellenére, hogy demokratikusan választották meg ezt a kormányt, mégis sokan szélsőségesnek nevezik, nem akarják elfogadni tárgyaló partnerként nemzetközi szinten. Nem lehet kettős mércét alkalmazni. És Szíriával kapcsolatban pedig nem helytálló az a vélekedés, hogy mi már most hadsereg katonai erőket álmásozhatnánk Szíriába vagy pedig meg akarnánk dönteni fegyveres erőszakkal a szíriai rezsimet. Pusztán az a célunk, hogy biztosítsuk azokat a feltételeket, amelyek révén a szír nép békében élhet, megválaszthatja szabadon saját kormányát, saját vezetői demokratikus eszközök révén. Ezért a szíriai reformokat támogatjuk, ezeket a reformokat pedig nem lehet a kormány üres ígéreteivel kicselezni. Tehát lényegi változásokra van szükség, Szíriában is, az arab terv szerint. Ehhez nem feltétlenül kell katonai beavatkozás, beavatkozás, egy békés program révén, egy békés megoldásra, mert mindig van kilátás a szíriai nép akaratának teljesítésére. Ám azt látnunk kell, hogy a szír rezsim továbbra is ö, ellenzi ezt a megoldást, és felmerül a kérdés, mit tegyünk kétségbejtő humanitárius helyzet látán, amely Szíriában bontakozik ki napról napra miképpen küldjünk segítséget. A katari emír követelte, hogy arab békefenntartó erők, vagy nemzetközi békefenntartók arab részvétellel kerüljenek bevetésre Szíriában, hogy a békés, elő, a békés megoldását segítsék elő a válságnak, véget vessenek a vérontásnak, és politikai megoldást alakítsanak ki. Ez a válság olyan mély, hogy nem lehet jó érzése vagy, vagy támogató nyilatkozatokkal véget vetni ennek. Tehát valószínűleg katonai beavatkozásra lesz szükség végső soron. Mi elsősorban a szír nép érdekét kell szolgáljuk, a mások érdekei csak emögé sorolhatóak. Szíriában, tehát még egyszer mondom, a szír nép akaratának megfelelő választ kell találni. Iránnal pedig kapcsolatban pedig azt szeretném elmondani, hogy mi azt szeretnénk, ha az Európai Parlament mélyebben értelmezni, jobban megérteni ezt a kérdéskört. Nem lehet egyoldalú értékelés alapján döntéseket hozni, Nem lehet csak az egyik fél érveit figyelembe venni. Humánus módon kell megoldást találni Ezt Szíriával kapcsolatban is elmondtuk az imént. Tehát a Szíriával kapcsolatban visszatérve nagyon fontos, hogy kialakuljanak azok a folyosók, amely révén humanitárius segélyt lehet nyújtani, és egy a nap, naponta folyó gyilkolás, mészárlást véget érjen. A lelkiismeretükhöz kell forduljak. Nem lehet tovább csak vitáznunk, hanem pontos célokat kell megfogalmaznunk. Tudom, hogy vannak érdekek, lobby érdekek, részrajtó érdekek a térsége kapcsolatban, és az Európai Parlamentet is sokan győzködik ebből vagy abból az irányból. De arra kérem önöket, hogy mindenféle érdekét vegyék figyelembe. És most akkor beszélnék Iránról, ahogy az előbb említettem. Bármely katonai beavatkozás ellen vagyunk. Iránban. Itt is békés megoldásra kell törekednünk, nem lehet katonai eszközökre támaszkodó megoldást keresni. Irán, Katar szomszédja és egy nagyon fontos szereplő és partner a térségben. A mi célunk az, hogy diploma, diplomáciai megoldás szülessen ebben a kérdésben is. Amellett állunk ki, hogy a hogy diplomáciai megoldás alakuljon ki párbeszéd révén. Így lehet csak ezt a problémát kezelni. Irán nagyon nagy ország, komoly döntő szerepe van a térségben. Komoly súlyjal lép fel, és ha békés célral akarnak atomenergiát kifejleszteni, ahogy Irán állítja, akkor ez egy teljesen jogos igény. Ha azonban nem békés célokat szolgál az atomprogram, akkor pontosabban meg kell vizsgálni. Vannak más országok is a térségben, amelyek atomerőműveket működtetnek, sőt, nem békés célú atomprogrammal bírnak. Ugyanakkor el kell kerülnünk azt, hogy eh, egy fegyverkezési verseny, atomfegyverkezési verseny induljon a térségben, az rendkívül veszélyes volna. Meg vagyunk azonban győződve arról, hogy olyan megoldást kell találnunk, amely a térség minden országát bevonja ebbe a megoldásba, és itt lehet kihúzni a iráni probléma méreg fogát. Többen említették hazám ügyeit, ezt hagytam a végére a válaszaimnak, mert ezt tartom a legfontosabbnak. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a, a Freedom House jelentése teljesen helytálló van a Katarban Katarban a nők helyzete nem olyan rossz, van egy női miniszterünk, női nagyköveteink vannak, hogy csak a leglátványosabb posztokat említsem, ami pedig általában az állampolgári szabadságjogok helyzetét illeti. Hát Katárban pedig nincsenek politikai ö, elítéltek. Katárban egy modern alkotmány van érvényben, minden katári ö, dönthetett erről népszavazás útján lépett életbe az alkotmány. Nem egy oktroyált, a, a vezetés által a népre kényszerített alkotmány ez, hanem a nép által jegyzett alkotmány. Tíz éven életben ez az alkotmány, népszavazás révén lépett életbe. Választott önkormányzatok működnek hazámban, regionális és, és helyi önkormányzatok, különféle választott testületek működnek. Említették az Al Jazeera televíziót, amely demokrácia szempontjából is nagyon fontos, és általában a sajtószabadságot sem érheti bírálat hazámban. Ami pedig az emberi jogokat illeti, illetve a bevándorló munkásokat, vendégmunkásokat illeti, ezzel kapcsolatban is azt kell mondanom, hogy a Freedom House jelentése nem helytálló. Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek meg tudják erősíteni, hogy nagyon komoly előrelépések születtek Katárban. Tavaly itt jövőre fog ő felsége a Katari Emir egy teljesen szabadon választott parlamentet ö, jogaiba helyezni. A társadalmi politikai szervezetek egyre fejlődnek az alkotmánynak megfelelően. Még egyszer mondom, egy népszavazás által bevezetett alkotmány ez, azonban figyelemben kell legyünk az arab szokásokra, hagyományokra és az iszlám hagyományokra is. Persze minden építőbírálatot szívesen fogadunk, és ezeket, ha lehet, megszívleljük. Olyan bírálatot, amely persze bármikor kifejthető a, a, a, helyz, a politikai helyzet javítása érdekében. Remélem minden kérdésre ki tudtam térni válaszomban, és remélem mindenre válaszoltam. Ha azonban további kérdésük van, szívesen adok majd további válaszokat. Köszönöm, miniszterelnök úr. Még négyen kértek szót. Egy-egy percre adnék szót a kollégáknak, akkor gyorsan le tudnánk bonyolítani ezt a kérdés fordulót. Elsőként Romero asszony kap szót. Köszönöm szépen. Üdvözöljük Önt, miniszter úr. Az önök álláspontja vezető szerepe az Arab Ligán belül nagy örömünkre szolgál. Szeretném feltenni önnek a következő kérdést. A szalafista mozgalommal kapcsolatosan van-e egy támogatási alap, egy segítségnyújtás a szalafisták a számára? Milyen összegekről van szó? milyen mennyiségekről, milyen volumenről, és hogyan ellenőrzik ezt az alapot. Az a probléma, hogy a szalafisták egy iszlamista mozgalom, de eredetileg a terrorizmussal is kapcsolatban álltak. Most nem lehet tudni, hogy mi a pontosan a szerepük a libiai fegyveres milicisták vonatkozásában és a szahelővezetben kialakult bizonyos, bizonytalan helyzetet illetően. Éppen ezért kérdem, A Szejtuni Egyetemen vannak egyetemi profisz, professzorok, akik majd, hogy nem inkvizíciós eljárásokat folytatnak le, hogy a családjukban hordják-e a fájdlat, és a többi, és a nők helyzete milyen. Nos, tehát ez az alap némileg olyan, mint a mi Európa demokrácia alapunk. Weigel úr, mondja az elnök. Compliment. Én átugrom a, a, a udvariassági részt, miniszterelnök úr, ha megengedi, de az önöknek köszönhető, hogy Doha a világpolitika központjává vált, ezért azért néhány dicsérő szót szólnék meg az Al Jazeera kapcsán is, hiszen mindezek a világra nyitott ablakként működnek az ön hazájában. Azt szerettem volna megkérdezni, kommentálná-e, hogyan látja a palesztin-izraeli konfliktus lehetséges jövőjét? Hisz nyilvánvaló, hogy a két állam megoldása, amelyet várunk és támogatnánk, egyre inkább egyfajta ö, déli válik, ahogy az izraeli kormány telepítési politikája folyik tovább. Másodszorban egyetértek azzal az elvével, hogy a demokratikus választások eredményét tiszteletben kell tartsuk, és tiszteletben kell tartsuk a palesztin választások eredményét is, szerintem. Ön hogyan kommentálná ezt? Harmadsorban el kell mondjam, hogy ebben a parlamentben a Bahreini, a GCC Bahreini beavatkozását nem szívesen láttuk, amikor is szaudi csapatok is megjelentek Bahreinben. Szerintem nem ez a jó megoldás a társadalmi problémákra, amelyek felmerülnek. Prime Minister, you analyze... Miniszterelnök úr, elemezte a forradalom okait, teljesen egyetértek ezzel az okfejtéssel. Ám azt kérdezném meg, hogy az eredménnyel kapcsolatban mi a, a véleménye. Persze a, for, a forradalom egy folyamat, egy befejezetlen folyamat, de ha a legnépesebb arab országot, Egyiptomot vesszük például, egyesek azt mondják, hogy jó, a fiatalok több szabadságot akartak, de most több a politikai fogoly, mint Mubarak alatt volt. Igaz, hogy az emberek azt akarták, hogy nagyobb anyagi gazdaság, gazdagság, jobban működő gazdaság, több fogyasztói jószág legyen a kezükben, de most a gazdaság lefelé halad, az egyiptomi költségvetés pénzügyi nehézségekkel küzdik. Ön tehát hogyan látja az egyiptomi helyzetet? Aztán azt is megkérdezném, hogyan látja a bahreini helyzetet, hiszen, ahogy említettem, ott a forradalmat félbe szakították, letörték, beavatkozás révén. Hogyan látják most a bahreini helyzetet önök? Szeretném gratulálni önnek nem csak azokért a sikerekért, amelyeket a közel-keleten, meg a nemzetközi diplomácia terén elértek, hanem azért is, amit a, a csodálatos globális játék a labdarúgás terén diplomáciai sikerként elkönyvelhetnek. Elnök, köszönöm. Én is egy rövid kérdéssel és megjegyzéssel élnék. Nem tudom, mit értett a lobbizás alatt. Mi minden véleményt meghallgatunk itt a parlamentben, és annak alapján építjük fel véleményünket. Tehát az ön az önök ön hazájának szerepét illetően is fenntartjuk ezt a vélemény, alkotási szabadságot. Rócsek úrhoz csatlakoznék Egyiptommal kapcsolatban. Németországban kiadtak egy könyvet, azzal a címmel a forradalom felfaja a gyermekeit. Egyiptomban, Egyiptomban az a benyomásom, hogy a Twitter generáció egyre inkább a változások vesztesei lesznek. Tehát ha mi, amit, amit történik, annak fényében elmondható az is, hogy a nyugati támogatás ö, ugyan megvalósult, ám a világ más részeiből, Arabországból is nagyon nagy pénzek folynak, folytak be az egyiptomi választási kampányba, és ha ezt nem veszük figyelembe, akkor bizony nem alkothatunk pontos véleményt a pluralista politika állapotáról Egyiptomban. Ugyanakkor Egyiptom, az egyiptomi tapasztalatok alapján Szíriában egyrészt nem várható, hogy a, a rezsim vesekedése megváltozik, ám hogyha sikerül Köszön, köszönjük azokat a kezdeményezéseket, amelyek az Arab Ligában a, a, a rezsim ellen tettek, Ám nagyon nagy aggodalmakkal fordulunk a szíriai kisebbségek felé, különösen a keresztény kisebbségek felé, mert nem látjuk, hogy a jövőben javulhatnának a, javulhatna a helyzetük. Nem csak a keresztény kisebbségek, hanem más kisebbségek esetében is. Hogyan lehet garantálni azt, hogy egy, eh, revol, egy, egy forradalmi és demokráciához vezető folyamatban nem az lesz a végeredménye annak, ahogy együttammal láttuk a koptok esetében, hogy egy másik egyensúlytalanság alakul ki negatív következményekkel. Hogyan tudunk együttműködni annak érdekében, hogy ezek a változások, ilyen kérdések észszerű megoldását is hozzák, tehát a kisebbségek jogai is a térségben mindenki igazságosan, az igazságosak alapján tudjon együtt élni. Miniszter úr, ennek alapján kérdés után megadom a szót önnek. شكرا szépen, Köszönöm, elnök úr. Mielőtt megkezdeném a válaszadást, először a következő kérdésre térnék ki. Mégpedig a szír elnök elítélése, megítélése amit a saját népe ellen tett, ezért nemzetközi szintű bíróság elé kell állítani. Egyes kollégák kérdezték, hogy van 17 megállapodás az menti együttműködési tanácssal, a szabadkereskedelmi egyezmény az menti együttműködési tanács és az arab országok között nagyon fontos, és 20 éve van ez a kérdés a levegőben, hogy lezárjuk ezt a folyamatot. Tudják, hogy az öbölmenti együttműködési tanács Európa legnagyobb partnere, és éppen ezért fontos, hogy ez a megállapodás előkészítse az útját annak, hogy több legyen a kapcsolat az európai országok és az öbölmenti orsz- együttműködési tanács országai között. A szalafista mozgalmakról, az iszlamista mozgalmakról is szó esett. Nos, a szalafisták nem terroristák. Jó, magam nem vagyok vallás tudós, de büszke vagyok arra, hogy muszlim vagyok, és a Hunderszel of Safe irányzatot követtem, tehát azt, hogy egy jó muszlimnak jó tetteket kell végrehajtania, Mohamed tanettesét kell követnie, és az bizonyosan nem terrorista mozgalom, nem akarnak gyilkolni. Ahogy mondtam, nem vagyok vallástudós, de egyesek össze keverik ezeket a kérdéseket egymással. Tudom, hogy nagyon népszerűek az ilyenfajta kijelentések, és tudom azt is, hogy nem kedvelt, hogyha valaki ilyet mond. Én ö, csak azt mondom itt el. Of... Uh, Most angolra tértem át. Mi is a brit kolóniák tagja voltunk, úgyhogy második nyelvként angolul is beszélünk, és elnézést, keverem a két nyelvet nem tudom ezt most arabul, ha valamit nem tudok arabul elmagyarázni, azt elmagyarázom majd angolul. Ezért kifejezetten fontos, hogy uh, itt uh, megítéljük, hogy itt egy teljesen felesleges konfrontációhoz vezethet ez a, a helyzetnek ez a fajta kiélezése, és azt senki nem akarja. Itt semmiféle kisebbség nem profitálna az ilyenféle konfrontációból, tehát abból, hogy összekeverjük, hogy mi is az iszlám és mi a terror. Vannak bizonyos rezsimek, amelyek 40 éven keresztül az iszlamistákat követték, üldözték, és most az iszlamisták ezen észszerűtlen elnyomás miatt jutottak hatalomra sok helyen abból indulunk ki, hogy minden arab ország, iszlám ország, ahol élnek kisebbségek, és természetesen fontos a kisebbségek védelme, semmi esetre sem jelenthetjük azt ki, hogy a kisebbségeket elnyomják. A kisebbségeknek élniük kell tudni jogaikkal, akár keresztények, akár más kisebbségek, hiszen hozzátartoznak az ország a társadalom szövetéhez, Szíriában vagy bármelyik más arab országban. Véleményünk szerint nagyon fontos, hogyha kisebbségekről esik szó, fontos, hogy senki ne éljen vissza a kisebbségekkel, a kisebbségek jogaival. Ami a terrorizmusról, illetve a terrorista szervezetekről, ami ezekre vonatkozik Líbiában, nos tehát a káosz időszaka után jelenleg nincsen rend Líbiában. Egyiptomban, Tunéziában forradalmakra került sor, ennek ellenére még nem, omlo- nem omlott össze minden úgy, tehát nem alakult ki ugyanaz a káosz, mint Líbiában. A két utóbbi országban vannak ö, megfelelő intézmények. Az állam szervezet ö, megőrződött. Líbiában viszont nem voltak intézmények, csak csoportosulások léteztek, még a hadsereg igen, belül sincs valódi egység, igazából inkább csoportosulásokról, milicistákról beszéltünk a hadseregen belül. Éppen ezért Líbiában az állam tekintét még ki kell alakítani, és segítenünk kell a libiaiaknak ebben. Vannak egyesek, akik ebből megpróbálnak hasznot húzni, de most nem iszlamistákról vagy nem iszlamistákról van szó e tekintetben. Meg kell néznünk, hogy ki tartja magát a nemzetközi szabályokhoz, és ki az, aki nem teszi ezt meg. Aki a törvényeken kívül jogellenesen cselekszik, Nos, azt el kell ítélni, függetlenül attól, hogy keresztényről, zsidóról vagy muszlimról van szó. És aki nem tartja magát a nemzetközi joghoz, a nem működünk együtt. Aki viszont tartja magát a törvényekhez, azzal együtt dolgozunk, függetlenül attól, hogy iszlamista vagy sem. Meg kell néznünk, hogy mi ellenes, és mi az, ami megfelel az alkotmánynak és a rendnek. Nos, a forradalmak több évre terjednek ki, több évig tartanak, például a narancsos forradalom, vagy a Twitter forradalom Egyiptomban ott a középrétegek, és nem pedig a legszegényebb rétegek, nem a munkanélküliek voltak azok, amelyek kirobbantották ezeket a forradalmakat aztán az, hogy egy adott rezsim hogyan uralkodik, hogyan örökítik tovább a kormányzati hatalmat. Nos, a monarchiákban ott tudják, tudjuk, hogy miről van szó, Marokkóban vagy Jordániában, amelyet önök említettek, láthatjuk, hogy ott hogyan viszonyulnak a helyzethez, hogyan próbálják meghaladni a problémákat. Én most nem a monarchia mellett akarok szót emelni, mi emirátus vagyunk, tudják, hogy mit akarnak a, mit akar a lakosság. Egyes országokban a, például az államfői tisztség is öröklődik. A monarchiákban sokkal inkább figyelembe veszik az utca akaratát, a nép akaratát. Aztán itt szó esett a különféle pénz összegekről, amelyek kifizetésre kerültek bizonyos szervezetek javára, ezt jobban meg kell vizsgálni az arab országokban is Egyesek arról számoltak be, hogy beavatkozás történt, és azzal vádoltak minket, hogy mi is bekapcsoltunk, beavatkoztunk, a szalafistáknak pénzeket fizettünk ki, mennyi pénzről is van itt szó. Nos, nekünk nincsen büdzsénk a szalafisták javára, és mások javára sem. Vannak közhasznú jótékonysági alapítványok Katarban, ahol is adományokat gyűjtenek, de ezeket nagyon pontosan ellenőrzi a központi bankunk, valamint a biztonsági erők, hogy biztosíthassuk, hogy ezek az összegeket például egy mecset, egy kórház, vagy akár egy iskola vagy egy ö, falu felépítésére fordítják. Nem tudom száz százalékig garantálni önöknek, hogy nem voltak ö, visszaérések vagy jogsértések, hiszen itt is vannak olyan közhasznú szervezetek, ahol a pénzt esetleg más célokra fordítják, akár olyan pénzeket, amelyeket ö, a parlament vagy az európai lakosság nem fogadna el. Tehát mindig vannak ilyenfajta szabálysértések, de országunkban nem létezik büdzsé, hogy egy bizonyos mozgalmat támogassunk. Meg vagyok győződve arról, hogy az embereknek szabadon kell tudniuk megválasztaniuk vallásukat, a van például azt szerepel, hogy senkit nem lehet semmire kényszeríteni. Aztán az öbölmenti együttműködési tanács haderőinek beavatkozása a Bahreinben. Nos, Katarnak nincsenek ilyen csapatai Bahreinben. Egy régi 20-30 éve létező megállapodás van a zöbölmenti együttműködési tanácsországai között a tekintetben, hogy gyors intervenciós csapatokat küldenek egy adott országba, hogy ott a biztonságot megőrizzék. És az öbölmenti együttműködési tanács alapszabálya szerint hogyha egy ország kér ilyen csapatokat, akkor ezeket a csapatokat be kell vetni. Még egy törvény is van, amely erre kényszerít minket, hasonlóképpen, mint a NATO-nál, önöknél. Tehát van egy törvény, ami gyakorlatilag minket erre kényszerít. Azonban ezek a csapatok nem avatkoztak be, ezek csak a helyszíre utaztak, hogy bizonyos bahreini infrastruktúrákat, infrastruktúrás létesítményeket védjenek. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs Bahreinben probléma, mm, nagyon is van. Az ország maga is elismeri, hogy problémák állnak fenn, ezeket megpróbálja megoldani, mégpedig békés úton is a lehető leggyorsabban, hiszen nem elfogadható, hogy meg továbbra is fenn maradjanak két frakció, két csoportosulás között a bahreini népen belül. Az ország Basúni úr aki nemzetközi jelentést nyújtott be, mutatott be, jelenleg megpróbálják felderíteni, feltárni, hogy ki követette a törvényszegést. Most nem szeretnék az ő nevükben szólni, de mindenképpen fontos a régió stabilitása, és a régióba való külső beavatkozást illetően nos, emlékeztetnék arra, hogy átélhetjük, hogy mi a valóság ebben a régióban. A népek megpróbálnak békés módon párbeszédet kezdeményezni, és őfessége az emír mindig is hangoztatja, hogy a reformok akár alulról, akár felülről érkeznek. Fontos, hogy ezek békés úton menjenek végbe, nem pedig bombázások és erőszak révén valósuljanak meg. Remélem, hogy valamennyi kérdésükre válaszoltam. Még ha kényes kérdéseket is kapok, soha nem próbálom ezeket megkerülni. Ha valamire tehát nem válaszoltam, ez nem volt szándékos részemről. A vallási kisebbségek és Egyiptom témája, valamint Palesztina szintén felmerült kérdésként. Palesztinát illetően, ahogyan tudják, Palesztina problémája jelenleg a biztonsági tanács előtt van, ott ö, határozatokat hoztak, amelyeket Izrael nem tart be. Mi az izraeli-palesztin konfliktus békés megoldását túlhajtjuk, két államot a 67-es határok mentén. A telepítési politikát ö, be kell szüntetni, hiszen a ez egyfajta időzített bomba, egy szikra, amit hátrahagyunk a következő nemzedékeknek. Nos, először is az izraeli eh, szomszédsági kapcsolatok meg, Izrael szomszédsága megváltozott, és ezt Izraelnek fel kell ismernie. Az arab népeknek, kormányoknak jelenleg figyelembe kell venniük a közvéleményt, ezt nem hagyhatják tovább figyelmen kívül. És hogyha ez a konfliktus továbbra is fennmarad, akkor ez egy következő idézített bomba ebben a régióban. Éppen ezért békés megoldást kell találnunk, de nem azt, amit Izrael akar, hanem a jogállamiság alapján, a nemzetközi jog alapján kell megtalálnunk ezt a megoldást. Nem többet, nem kevesebbet kell tennünk. Köszönöm. يتكلم عن إذا كان ممكن توقيع اتفاقية amennyi, hogy lehetséges-e például az, hogy a többet térségében az Open Sky program tovább terjedjen, vagy ebben segítséget tudunk-e nyújtani. Most a nyitott égbolt kezdeményezés Európában, vagy a térsből térségben nyilvánvalóan hasznos lehet idegenforgalom bűvüléséhez, könnyebb utazáshoz, és végsősorban a népek közötti jobb megértéshez vezethet. Ez föltétlenül pozitív és támogatandó cél. Ezt érdemes támogatni. Magam is ezt teszem nagyon komolyan. És ezt a, ö, át is adom majd a Öbölbeli Térség Együttműködési Tanácsában dolgozó kollégáimnak. Elnök, köszönöm miniszterelnök úr, hogy eljött körünkbe, és ilyen őszintén nyíltan eszmét cserélt velünk. Remélem, hogy pozitív kapcsolatainkat tovább ápoljuk, párbeszédünk fennmarad, mert olyan világ részei vagyunk, amely egyre kisebb világ, egyre köz, és nagyon komoly közös érdekeink vannak. Ebben a szellemben szeretnék ö, hasznos brüsszeli tartózkodást, meg ö, kellemes hazautat kívánni. Köszönöm még egyszer, hogy eljött körünkbe.